Foglaljanak helyet, kérem. Maria! Ordine, Maria! Everybody take a seat! Foglaljon helyet mindenki. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm valamennyiüket a mai ülésünkön. Megkezdjük a munkát. Mindjárt az első pont a napirend módosítása. A tizedik napirendi pontról beszélek. Az állatok védelme szállítás közben alelnökünk és előadónk Wojciechowski úr. Az árnyék elődővel együtt úgy gondolja, hogy időre van szükség, hogy a kompromisszumos indítványokat kidolgozzák. Ez a, azt jelenti, hogy szeptember 18-19-ére halasztjuk ezt Hogyha ezzel egyet tudnak érteni, akkor az apró módosítással elfogadtuk a napi rendünket. A koordinátorok figyelmét is felhívnám valamire. Amennyiben sikerül gyorsan dolgozni a mai délutánon, akkor az ülés végén, még a mai napon a koordinátorok is egybegyűlnek, hogy megbeszéljék a napirendet. Nagyon sok dolgunk van tudnélik. Szeretném még elmondani, hogy minden nyelvre van tolmácsolásom. A második pont az elmúlt ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ha nincs kifogás, akkor ezt ezeket elfogadjuk, tehát május 14-én és május 30-án, 31-én készült jegyzőkönyvekről beszélünk. Szeretném elmondani, hogy interneten közvetítik a mai ülést. Kollégák, Szeretném elmondani, hogy már most 610 módosítót kaptunk a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban, és 540 érkezett a közös piaci szervezettel kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy majdnem ezer módosító született. Remélem ezt sikerül némileg csökkenteni. Ebben az összefüggésben szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy munkánk eredményessége érdekében készített a titkárság egy feljegyzést arra nézve, hogy a KAP reformjával kapcsolatos módosítókat hogyan készítsük el. Szeretném még elmondani, hogy a mai napon egy új-zélandi delegáció is a körünkben jár. Lapart Smith úr, a parlament elnöke vezetése alatt. Üdvözlöm Önöket itt a mezőgazdasági szakbizottság ülésén az Európai Parlamentben. Kedves új-zélandi barátainkat, tehát még egyszer nyomatékosan üdvözlöm. szeretnék köszönetet mondani a toszkánai látogatóknak is. Örülök, hogy a körünkben vannak a mai napon. Nézzük meg a negyedik napi rendi pontunkat. Egy időközi jelentésről van szó. a több éves pénzügyi kerettel foglalkozik, ez az időközi jelentés, 2014-2020 közötti időszakról van szó. Önök is tudják, kedves kollégák, hogy a több éves kerettel kapcsolatos vita rendkívül fontos a közös agrárpolitika szempontjából. Szeretném még elmondani, hogy tíz nappal ezelőtt az Európai Tanács az úgynevezett tárgyalási boxról is beszélt, tárgyalásokat folytatott, ezt a dánok készítették elő, és egyelőre konkrét álláspontok nem alakultak ki, és számok a több éves kerettel kapcsolatban, de a mai napon mm, felvetünk néhány pontot, és úgy gondolom, hogy először az eljárást illetően kellene megállapodásra jutnunk, arra nézve, hogy hogyan kívánjuk mi tájékoztatni a saját szempontjainkról, kívánságainkról a Költségvetési Bizottságot. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a parlament véleményét mindenképpen vegyék figyelembe a leghangsúlyosabban. A kiindulási pont a véleménynél E, június 8-ai állásfoglalást tartalmazza az súr jelentéssel kapcsolatban, és hát mi megismerjük az elfogadott DESZ jelentést is 2014. júniusából. Mindkét jelentésben a parlament egyébként kifejezetten azt kérte, hogy a mezőgazdasági költségvetés legalább a mai szinten maradjon ami azt jelenti, hogy eh, reál számokról beszélünk, vagyis a mi véleményünket nem kell módosítani. A bizottság képviselőit is eh, üdvözlöm, úgy, úgy gondolom már láttam Mögele urat, egyébként pedig a módosítók eh, előterjesztésének határideje szeptember 4-e dél idén természetesen. Ezt, ez a vélemény egyébként még egyszer aláhozza az elkötelezettségünket ebben a témában. Ennyit akartam bevezetésképpen előre elmondani, és hosszú lista készült a hozzászólókról. Először a kollégákat hallgatjuk, meg utána pedig Mögele úr következik. De Lange asszony. Nos, a dokumentumot előkészítettük. Azt gondolom, hogy a néppárt nevében nyilatkozhatok árnyék előadóként a SURE szakbizottság jelentéséből kiindulva maradunk annál, ami ott elhangzott, és amit az Európai Bizottság a költségvetés befagyasztásának tekint, az egy 10%-os csökkentés. Éppen ezért azt kell megvitatnunk, hogyan tudjuk jobban elosztani ezt a költségvetést, tisztességesebben, fair módon elosztani a tagállamok között. És amit még mindenképpen el kell mondani, az, hogy milyen fallback pozíciót tudunk elfoglalni, Természetesen a sora vagy a szóra jelentés mellett kitartunk, de hát nem nézhetünk a jövőbe, nem tudjuk mi kerül majd a pénzügyi keretbe konkrétan. A tagállamok még ennél is szigorúbb követelésekkel álltak elő itt a válság összefüggésében, vagyis változásokra lehet számítani. Vagyis ha a költségvetést nem kapjuk meg az általunk követelt formában, akkor a társfinanszírozást a második pillérben meg kell vitatni még egyszer, és el kell döntenünk, hogy mit akarunk elérni. Hogyha a tagállamok nem adnak elég forrást, akkor akkor meg kell találni a lehetőséget arra, hogy nemzeti szinten győzzük meg a tagállamokat arról, hogy adják oda a pénzt. Ami a néppártot illeti, a második pillér keretében a finanszírozást úgy látjuk biztosítottnak, hogy a gazdák a lehető legközelebb járjanak a fenntartásnál, a költségvetés fenntartása mellett. A másik pedig a következő pont az a magánfinanszírozási források lehetősége. Ezt nagyon kevéssé vettük figyelembe eddig, úgy gondoljuk, hogy itt vannak lehetőségeink. Az önök irányvonalának tehát eleget teszek, egyetértek, de kiegészítésképpen azt mondom, hogy egy fallback pozíció azért még, mégiscsak kell. Köszönöm szépen, ezt. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és folytatjuk, Giovanni. Én tulajdonképpen egy lépéssel még tovább is mennék, ami a jelentés tartalmát illeti. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban azt gondolom, hogy amit itt következtetésképpen a dánok kidolgoztak, az nem igazán segít rajtunk. Vagyis igyekeznünk kell tényleg haladnunk, haladni ebben a témában a ciprusi elnökség alatt. Egy trilóguson, egy háromoldalú párbeszéden is részt vettem 2013-as költségvetés kapcsán, és az volt az érzésem, hogy olyan autón utazok, ahol sofőr még nincs. És 28-29-én a tanácson pedig tárgyaltak a növekedésről és a foglalkoztatás erősítéséről, és bizonyos számok felvetődtek, például hogyan lehetne a foglalkoztattak számát növelni, ami a több éves pénzügyi keretet illeti, ha azt veszük figyelembe, ami ma délelőtt elhangzott, akkor el kell, hogy mondjam, egy kicsit hosszú ez az idő, amit itt, amiből itt kiindulnak. Az elnök azt mondta, hogy nagyon sok módosító született, ami teljesen igaz, másrészt a több éves pénzügyi keret kicsit nehézkes és látni fogjuk majd, hogy a tárgyalások elhúzódnak, és nagyon lassan von, vonakodva fogunk haladni a tárgyalásokkal, ami azt jelenti, hogy a bizottsággal együtt kísérletet kell tennünk arra, hogy kidolgozzunk egy forgatókönyvet, hogy ami akkor áll be, ha nem tudunk megállapodni, vagyis a közös agrárpolitika folytatásáról kell gondoskodnunk. Vagyis azt a hipotézist, amit említettem, azt elő kell készíteni, fel, fel kell készülnünk rá, hiszen konfrontáció alakulhat ki a parlament és a tanács között. Köszönöm szépen, Giovanni. Az eddigi hírek nem éppen biztatóak, amit az Eurogruppból hallottuk, az sem, csoportból hallottuk ma, azt sem ad okot túl nagy optimizmusra, de mi dolgozni akarunk és bizonyítani akarjuk, hogy a parlament a megoldásban, a felgyorsításban érdekelt. És a kap számai nélkül persze nem igen tudunk haladni. George Lyon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vélemény nagyon fontos dokumentumot jelent természetesen a mezőgazdasági szakbizottság munkájában, hiszen ha megnézzük, hogy az MFF kontaktcsoportja mit dolgozott ki eddig a parlamenten belül, egészen világos az álláspontunk, a kompromisszumokról szavazni kell még, vagy kiszavazzák ezeket, és így lehet a plenáris előmenni. Tehát van itt egy lehetőség, hogy elmondjuk a véleményünket, hol vannak az úgynevezett vörös vonalak a pénzügyi témában. Ezért nekünk azt gondolom nagyon világossá kell tenni, mit tartalmaz ez a vélemény, mert hogyha alapvetésként a Sura jelentésből indulunk ki a bizottsággal szemben folytatandó tárgyalásokon, akkor azt látjuk, hogy nem fedjük le az összes témát, amivel foglalkozunk a pénzügyi területen, amely bennünket foglalkoztat és éppen ezért úgy látom itt a lehetőség arra, hogy egyértelművé tegyük a pozíciónkat, ami a költségvetést illeti, itt a lehetőség arra, hogy megállapítsuk, hogy hol van az a vonal, amin nem vagyunk hajlandók túlmenni, mi az, amihez feltétlenül ragaszkodunk, és el kell érni, hogy tényleges befagyasztás történjen reál számokban és a, a bizottsági jelentés alapján, vagy anyagja alapján itt komoly költségvetéssel számolhatunk. Azt, azt gondolom nagyon fontos, hogy megállapítsuk, hogy a szakbizottságunk hol látja azt a vonalat, amin nem tud túllépni a tárgyalások során. A második pontban az értékestés, a disztribúciós témát nem tudom, felvetjük ebben az összefüggésben, ez szerepel a dokumentumban. Azt gondolom, hogy eh, itt egy eh, általános pozíciót kellene kialaktanunk nem szabadna túlságosan a részletekbe menni egyelőre. capoulas Santos kollégánk viszi ezt az ügyet, és eh, úgy gondolom, hogy ez az újraelosztás téma ez rendkívül fontos ami pedig, eh, hát mi kerül az MFF-be, a többéves keretben, mi maradt kívül azon, erről természetesen szavazni fogunk majd a végén. És itt van a válság tartalék, amiről gondolkodnunk kell. Az EGF finanszírozás egyszerűen nem is került az asztalra, nem tárgyaltunk. El kell döntenünk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy jó megközelítés, vagy nem helyes megközelítés vagy az állítólagos pénzeket, vagy a feltételezett pénzeket, mert azt se tudjuk, hogy tényleg a válság idején mi történik, tehát hogy tudjuk ezt visszacsempészni a költségvetésbe hiszen itt következményekkel kell számolnunk a költségvetés vonatkozásában. És meg kell néznünk, hogy ez mit jelent a kapra nézve. Alaposan végig kell gondolni, hogy mit mondunk a véleményünkben. Éppen ezért el kell döntenünk, hogy hol vannak azok a vörös vonalak, amelyeket nem vagyunk hajlandók átlépni. Ez rendkívül fontos a, a jelentés szempontjából. A jelentés tartalmát erre kell kihegyeznünk, úgy gondolom. Ezek a központi témák, amelyeket én tartok a legfontosabbnak. Grazie George, assolutamente molto condiviso. Köszönöm George. Valóban ezt én is értem de úgy gondolom, hogy a több éves pénzügyi keretre vonatkozó álláspontunkat egyértelművé kell tenni. Mások is kértek persze szót, de Santos és McGuinness kollégák. Köszönöm szépen, elnök úr! A az előttem szólók már sokat dicsérték munkáj, az előadó munkáját, és úgy gondolom, hogy Lion úr az előbb nagyon fontos dolgot említett ezen kívül, is a Dán elnökségi dokumentum az elosztás kérdéséről beszélt. A közelmúltban foglalt el a, az Európai Ügyek Tanácsa erre vonatkozó állásfoglalást. Valóban ez az egyik legérzékenyebb politikai területé válik majd olyan területi, ahol minden energiánkat fel kell használni a probléma megoldására. Ez a vélemény nagyon jól tükrözi a szakbizottságunk aggodalmait, fenntartásait, én is csak gratulálni tudok a munkádhoz. Köszönöm szépen, Luis. Tisztelt kollégák! Még valakit szeretnék üdvözölni az új-zélandi delegáció csak most érkezett a terembe, akkor üdvözöltük őket, amikor nem is foglaltak még helyet, úgyhogy most újfent szívből köszöntöm Önöket, Lockwood Smith kollega, aki az új-zélandi parlament elnöke. Nagyon örülök annak, hogy delegációjával itt jár ma a mezőgazdaság és vidékfejlesztési szakbizottságnál van. Grazie. Köszönjük. A Megkénisztőnek adom meg a vita során a következő szót. Köszönöm szépen, köszönöm, nagyon világos a munkadokumentum. Lehet persze, hogy nem megfelelő, hogy most megkérdezzük a, az új-zélandi kollégákat, hogy a mezőgazdasági költségvetésükkel voltak-e problémák, vagy talán más. Ha lehet, hadd fűzzek hozzá egy mondatot ahhoz, ami elhangzott. Ez a vörös vonal, a határvonal számomra a következő. Úgy gondolom, hogy több ezer módosított nyújthatunk be, és ez csak az eleje a dolognak. Mindegyikben azt kérik a gazdáktól, hogy még többet, különösen a közvetlen kifizetéseknél még többet tegyenek, mi pedig egyre kevesebb támogatást adott. Nálam a határ az, hogy, hogy elfogadhatatlan, hogy a gazdáktól továbbra is egyre több egyre mélyebb zöldítést kérünk, egyre újabb irány, irányelvek átültetését, és ezzel párhuzamosan elveszük tőlük a támogatást. Ennyi. Köszönöm szépen, Má- Mária. Így van, én is igazat adok neked. Valóban döntő többséggel fogadtuk el ezt a jelentést, van tehát egy ilyen közösen elfogadott vörös vonal, határ. Igen, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a rendkívül struktúrált dokumentumért, amely nagyon következetesen konkrét kérdésekre koncentrál. Meg kell, hogy mondjam ezzel kapcsolatban, hogy attól tartok, hogy az egész európai válság körüli vitát amikor folytatjuk, nem arra figyelünk az európai költségvetésnél, amire kellene. Az itteni összegek, az európai költségvetés ezekhez képest viszonylag kicsi. Komolyan kellene végre vennünk ezeket a számokat, a költségvetést, és harcolni kell a mezőgazdasági költségvetésért ha Európának egyre többet kell teljesítenie de egyre kevesebbet költeni, akkor először a tagállamok mutassák, hogy ő, őnáluk is megvan ez a fajta fegyelem. Szerintem egyébként nincs. Éppen ezért nagyon örülök már előre is a vitának, és majd meglátjuk, hogyan találjuk meg ezt a közös vonalat a végén, ami mögé mindannyian odaállhatunk. Nagyon köszönöm Britta, Grossinger kollega, és aztán Ange. Igen, köszönöm az előttem szólót, csak megismételni tudnám, és alá támasztom, amit ő is mondott a, megről, meg, a csökkentésekkel kapcsolatban. A vidékfejlesztés területe a tagállamokban óriási nyomás alatt áll. Rengeteg nemzeti pénzügyminiszter számára azonban vannak megtakarítási lehetőségek. Nem szabad azonban abba hagynunk, hogy aláhúzzuk, elmagyarázzuk, hogy a vidékfejlesztési alapok abszolút növekedési alapok, különösen a zöld növekedést szolgálják. Ez az a pont, ahol nem szabad mi különösen a feszített költségvetések közepette sem engedni ebből. Megginis asszonyhoz csatlakozom az első pillér és a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban, amely különösen a vidékfejlesztési területre jogosult, és ezt tulajdonképpen meg kell tudnunk akadályozni. Joella is említette, és én is fontosnak tartom, hogy a bizottsággal együtt egy esetleges B-tervet is összeállítsunk, hogy mi történhet, vagy mi legyen, ha nem lehet a tárgyalásokat megfelelően lezárni. A közvetlen kifizetéseknél nincsen annyira nagy baj, egy 12. ház költségvetéssel is adott esetben tovább tudunk menni, de a vidékfejlesztés programjai 2013. december 31-ig tartanak. Tehát a gazdák rendkívül bizonytalanságban lesznek e- ezután a dátum után. Örülnék, hogyha a bizottság az Európai Parlamenttel együtt konkrét javaslatokat tudna előterjeszteni. Van még egy rövid megjegyzésem a számokkal kapcsolatban. Néhány héttel ezelőtt a MOM Agri kiadta egy tanulmányát a nemzetközi mezőgazdasági kifizetés, nemzetközi szinten hasonlítja össze a mezőgazdasági kifizetéseket. Az Egyesült Államok például háromszor akkora támogatást fizet, mint az európai mezőgazdasági politika. Úgy gondolom, hogy ezt is figyelembe kell vegyük. Különösen az állam és kormányfőknek kell rámutatni arra. Nem arról van szó, hogy a mezőgazdaságot, munkahelyeket kell biztosítani és élelmiszert termeszteni, hanem hogy világszinten versenyképesek maradjunk. Ezt nem szabad figyelem, figyelmen kívül hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Liza. Ányi, és aztán tovább megyünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődésen hallgattam Rivea urat, akinek igazából nem irigylésre méltó a munkája, hogy egyfajta értelmet próbáljon kipaszírozni a bizottságból a kap reformjára vonatkozó költségvetéshez. A nehéz munka ellenére is tudom, hogy keményen dolgozik, mégis úgy érzi, hogy tulajdonképpen elsodorja az egész dolog őt is, és a, a helyzetet is. Ahogy Churchill mondta, hogy sétálunk, vagy hagyjuk, hogy sodorjon minket a tömeg. Nem biztos, hogy pont ez a helyzet, de mégis Dánia az év első felében tulajdonképpen a teljes elnökségi időszakot összecsapták. Ez az ország, amelynek ismert a mezőgazdasága, a, a sertés és a Árpa termesztéséről, de mégis ennek ellenére öm, olyan országok fölött döntenek, akik nem is igazából ismertek mezőgazdaságból. Mindig csak utánuk kullogunk a helyzeteknek. Meg kell néznünk, hogy előre, hogy mit csináljunk, ha szorít az idő a saját kérdésemet is feltenném a bizottsághoz. Végül is mi lesz, hogyha mindent csak elrendelnek és ránk oktrojálnak? Grazie, Agnew. Albert Dess, poi... Albert Dess következik. <laughs> Azt szeretném aláhúzni, amit a, már elmondtak a korábbiak, Eszter de Lange a frakciók nevében a legfontosabb pontokat felvetette, de a többi frakció kollégái Giovanni Lavia is elmondta, hogy komoly egyetértés alakult ki ezekben a kérdésekben, meg Guinness kolléga is említette, hogy eh, a lényeg, hogy egy a korábbi szinten maradjon a költségvetés, eh, viszont masszív csökkentést jelent a bizottsági javaslat, vagyis kevesebb pénzért plusz előírásoknak kell eleget tenni, ha csak a 7%-os határa gondolok, amely teljesen őrült dolog, hogyha 7%-ot ki kell venni a termelésből a gazdának, akkor nagyobb költséget jelent ez kevesebb pénzért, amit ő majd kap. A tagállamok csak az utolsó pillanatban fognak megállapodni az EU finanszírozásáról. 24 éve vagyok itt képviselő, hogyha pénzügyi tárgyalásokra került sor, láthattuk, hogy mindig az utolsó pillanatban sikerült megállapodni, és hogyha most ez másképp lenne, annak nagyon örülnék persze, de úgy vélem, hogy nem túl nagy az esélye ennek a kormányfők persze lehet, hogy csak jövő évben, az év vége felé tudnak megállapodni, és akkor január 1-ével 2014-ben nem lehet megkezdeni vagy végrehajtani ezt a reformot. Azt hiszem az Európai Bizottságnak el kell fogadnia, és ebben is megint csak itt egyetértünk, hogy csak akkor tudjuk elfogadni az agrárreformot, hogyha rendben van az EU finanszírozása azt szoktam mondani, mezőgazdasági reform adott esetben 20%-kal kevesebb pénzt jelent, 30%-kal több előrást és 20%-kal több bürokráciát jelent. Ezt mi nem tudjuk elfogadni, de azért fogunk harcolni, hogy a mezőgazdaság megkapja a szükséges támogatást a jövőben nem csak a mezőgazdasági támogatásról beszélünk, és ezt a közvélemény előtt képviselnünk is kell újra és újra. Ez a fogyasztók javát szolgálja, ha támogatják a mezőgazdaságot, mert ha ez a mezőgazdasági támogatás nem létezne, ez biztonsággal oda vezetne, hogy a fogyasztók számára még drágábbak lennének az élelmiszerek. Éppen ezért jó befektetés ez a pénz, és hogyha az, az európai gazdasági teljesítmény 1%-át fordítjuk ilyesmire, akkor ez megér ennyit, és a tagállamok is hajtsanak rá arra, hogy megkapjuk ezt a finanszírozást. Köszönöm szépen, Albert. Piti és Michel Dantán következnek. Jár úr következik. Köszönöm szépen tényleg, hát szinte szemtelenség, de ezt nem mondom, mert államférfiként szeretnék fogalmazni, ezért azt mondom, tisztességtelen a tagállamoktól, hogy vándorolni küldenek bennünket a reformmal, csak nem mondják el, hogy mennyi uzsonnát vihetünk magunkkal. A fair play-t nem így játszák, az biztos. Az azt jelenti, hogy tudnunk kell mekkora a költségvetés. Egy előzetes megjegyzés. Nagyon bosszant az, hogy állandóan foglalkoztatásról beszélnek és növekedésről. Persze mindenki ezt akarja, én is ezt akarom, de az agrárpolitikát ebből kizárni, ez nagyon fura. Az első pillérben semmi más se, ne, nem csinálunk, növekedést és foglalkoztatást teremtünk, nem? Több millió embert foglalkoztatunk, ez nem apróság az a néhány millió ember Európában, aki a mezőgazdaságban dolgozik, és nem csak arról van szó, hogy új munkahelyeket kell teremteni, hanem tartsuk meg a régieket is. Ez legalább olyan fontos. És akkor vesznek komolyan egy partnert, ha következetesen lép fel, és ebben megállapodtunk, hogy nominális szinten akarjuk tartani a költségvetést. No money, no volt egyébként pedig a jelszavam. Vagyis, ha lényegesen eltér a javasoltól a költségvetésünk, akkor az agrárreformokról újra kell tárgyalni, nem? Nem tudjuk elfogadni, addig minden mindennel összefügg, és akkor meg kell nézni, hogy mi történik, ami nem megy nagyobb a bürokrácia, kevesebb pénzért, hát ezt nem tudjuk közvetíteni a gazdáknak, ez nem fog menni. Tehát azt mondom magunknak, legyünk következetesek, tárgyaljunk keményen és tisztességesen az Európai Tanácssal ebben a történetben. Bene, grazie Péter. Michel Danten, e poi vicepresidente. Köszönöm szépen, Michel Danten. És Szikierszki úr az alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr köszönöm az elvégzett munkát a mezőgazdasági bizottság égisze alatt. Realistának kell lennünk. A költségvetés kérdése, a mezőgazdasági költségvetés különösen az állam és kormányfői szinten dől majd el. Fontos ez a terület minden tagállam számára, és tartós támogatási egyensúlyt kell kialakítani, és természetesen kondíció sine qua non, hogy az összköltségvetés egyensúly is fennmaradjon. Tehát ezek a kérdések zajlanak itt körülöttünk. És úgy gondolom, hogy egy, egy kicsit hosszadalmas ez a folyamat. 2002 óta zajlik már, amikor a mezőgazdasági költségvetés utolsó megállapodását tető alá hoztuk, és 15 tagállam köréről 27-re bővültünk, anélkül, hogy közben akár egy centtel nőtt volna a keret. Mindenki azt gondolta kezdetben, hogy a mindenható piac rendezi majd a mezőgazdasági kérdéseket is. A 20. századot gondoltuk meghosszabbítani, miközben beléptünk a 21. századba. Fel kell ismernünk, hogy maga a piac önállóan nem tudja kezelni a kialakult válságos helyzetet, ami a mezőgazdaságot és a mezőgazdasági termékek teljes körét érinti. Azok az országok, amelyek általában a piac szószólói, Brazília, Argentina és egyebek, de az amerikaiak is hajlamosak támogatni a mezőgazdaságot az elveik ellenére. Tulajdonképpen hozzánk képest háromszor annyit költenek ennek a területnek a támogatására. Ez tehát a realitás, ezzel szembe kell néznünk nem gondolom, hogy forradalmi módon meg kellene újítanunk a mezőgazdasági politikánkat. De a lehetőség szerint összevethető állapotba kell magunkat hoznunk a konkurenciával 2002-re visszatérve, illetve a parlament szerepe az kéne, hogy legyen ebben, hogy a tényeket összerakja és megtartsa a vívmányokat a mezőgazdaság terén. Tehát maradjon gazdaságos a mezőgazdaság, és maradjon Európában ez a tevékenység. Köszönöm, elnök. Köszönjük szépen, Michel. Valóban minden erőfeszítést be kell vetnünk ennek érdekében. Most pedig az alelnök urat, Szikieszki urat kérem, hogy szóljon hozzá. Bardzo przepraszam. Oczywiście tu między nami panuje duża zgoda. Igen, köszönöm szépen a szót. Valójában valamennyien egyetértünk egymás között ebben, hiszen közel áll hozzánk a mezőgazdaság. Ezt a bőrünkön érezzük, hogy milyen helyzetben van, és annyiban sajátos a kialakult helyzet, hogy végig kell gondolnunk a tényeket, és hogy a mezőgazdasági szakbizottság álláspontja milyen legyen a költségvetéssel, illetve a reformmal kapcsolatban, tehát a közös agrárpolitika reformjával kapcsolatban mi legyen az álláspontunk. Úgy kell feltenni a kérdést magunknak, hogy mielőtt a nyári szünet beköszöntene, ki kellene alakítani ezt az elképzelést, és azt azután a gyakorlatba kellene átültetni ősztől kezdve. a lengyel parlamenti képviselők körében sajnos kikapcsolódott a mikrofon. Mikrofont kérünk. A lengyel parlamenti képviselőkkel alkalmam adódott eszmét a gazdasági kérdésekről, és a következő problémát vetettük fel az általános ügyek tanácsában megkezdődött az ügyeknek az egyeztetése, és a mezőgazdaságra is kiterjednek a megbeszélések. Ismertek bizonyos javaslatok, a tagállamok tisztában vannak azzal, hogy folyamatos tárgyalások alakítják a megállapodást, és fontos, hogy a szakminisztereinket, miniszterelnökeinket magunk is megkeressük, akik a tanácsban erről a kérdésről beszélnek, vitatkoznak és döntést hoznak majd. Tehát a mezőgazdasági költségvetés utóbbi években látható alakulás alapján arra juthatunk, hogy a mezőgazdaság támogatása nagyon fontos, de nem bővül, éppen ellenkezőleg szűkülnek a források. Köszönjük szépen, Szikieszki úr, mondja az elnök, José Bové és Martin Heisling kapnak szót. Köszönöm, elnök úr. Én a lényegi kérdésekkel szeretnék foglalkozni, nem úgy, mint Michel Danten, ugyanabban az irányban, de egy kicsit másképpen közelítem meg a, a dolgot. Tehát valamennyien nagyobb költségvetést szeretnénk, de nem ugyanolyan megfontolásokból. A közös agrárpolitikának a legitimitását érinti az ügynek a lényegi része, mert hogyha nem legitim a kapköltségvetés, akkor a polgárok és a tagállamok is úgy teszik fel a kérdést, hogy ha károsítjuk a környezetet, munkahelyeket szüntetünk meg, és nem biztosítunk színvonalas minőséget, akkor mi az értelme a támogatásnak? Előttünk láthatóvá váltak a legfontosabb álláspontok, megfogalmazódtak az elképzelések, és azt mondhatjuk, hogy az, az agrárpolitika rossz irányba halad. Gyors átalakításra van szükség. A mai javasolt plafon értékek nem felelnek meg a mezőgazdaság támogatási elképzeléseinek, sokkal inkább sértés a jelenlegi támogatási rendszer a kis gazdák, a gazdálkodók számára. Hogy fognak tudni megélni, hogy tarthatják fenn a maguk gazdálkodását, és hogy lesz ebből minőségi mezőgazdasági termék, miközben minden lefelé nivellált. Elnök, köszönjük szépen, José Bové. Martin Heisling, és aztán később visszatérek. Ja, ich wollte mich nochmal... Tulajdon. Gyakran már beszéltünk erről a témáról, de újra és újra izgat a dolog Albert Dess és Jár kolléga nagy azonosságra hivatkozott. Mindketten a keresztény demokratákhoz tartoznak. Próbáljanak elmenni Berlinbe, és ott a német kormány elé vonulni, hiszen ott nagy nyomás alakult ki az Európai Unió költségvetésére, tehát éppen ezért a saját hazájukban a képviselőknek szintén el kéne járni, azt mondani, hogy 128 milliárdos csökkentésről beszélünk, ugye egy százalékos csökkentés, vagy egy 1 százalékos arányban beszélünk a költségvetésről, és hát ezt nem lehet megcsinálni, ezt, de ezt ott is meg kéne mondaniuk, el kéne menni Berlinbe és el kell, hogy mondjam, a reform és a pénz összefüggése azért nagyon fontos. Most ha tényleg reformot akarunk, ami valódi reform, akkor nehézségeink vannak, hogy megkapjuk a saját parlamentünkben a támogatást. Mert azt hiszem, nem bízhatunk abban, hogy tényleg teljes mértékben megmaradjanak a kiadások. Mindenkinek igazolnia kell a költségvetéseket, ha, ha, ha az összköltségvetés csökken. Ez természetes, jó, persze. Nem mondjuk csak azt, hogy pénzre van szükség annak érdekében, hogy versenyképesek maradjunk a világpiacon, azt hiszem, hogy ez egy olyan spirál, amit az európai agrárpolitika esetében nem tudunk elfogadni, ha elkezdjük hajtani lefelé az árakat, hogy a világpiacon versenyképesek legyünk. Hát önmagában ez nem nagy érték. A szubvenciós versenyt lefelé nem tudjuk megnyerni a világpiacon se. Éppen ezért azt mondom, hogy a fenntartható mezőgazdaságot állítsuk a dolog közepébe, és ezt támogatjuk. Erre biztos, hogy lesz elég pénz, ha emögé állok. Köszönjük szépen, Mártin. Maréd. Köszönöm szépen, elnézést, hogy ismét hozzászólok. Hiba lett volna, hogyha nem reagálok José Bové szavaira. Az utóbbi hetek során egy e-mail járt körbe a mezőgazdaság szerepéről, illetve a környezetvédelemmel játszott szerepéről, és ez meglehetősen pozitívan alakul. Nem arról van szó, hogy a fenntartatósággal kapcsolatban nem értek egyet önnel, de az, hogy a közvélemény nagyon negatívan látja a mezőgazdaságot, az nem helytálló megállapítás. A legutóbbi felmérés nem erről szól, és ezt szerettem volna rögzíteni. A legitimitás kérdésem pedig valóban egy korrektül felvethető kérdés, viszont Európa gazdálkodóitól azt kérjük, hogy sokkal többet tegyenek. Az új-zélandi kollégák másképpen foglalkoznak a környezetvédelemmel, a földterület felhasználása került előtérbe, és komplex szabályok, széndiokszid kibocsátás, és egyéb új kérdések. Tehát a reform keretében arra szeretném felhívni a kollégák figyelmét, hogy a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a mezőgazdaságot meglehetősen pozitívan látják Európában. Köszönöm. Bene, grazie. Allora tutti... Elnök. Köszönöm szépen. Mindenki megfogalmazta az álláspontját, most pedig a bizottságnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az érdekes vitát is izgalmas vita, ez rámutatott arra, hogy az egyes képviselők itt a szakbizottságban hogyan viszonyulnak a többéves pénzügyi kerethez, illetőleg annak agrár részéhez mindenesetre esetre örülünk és elégedettek vagyunk, hogy bizottságként támogatásukat élvezzük, olyan értelemben is, hogy a szakbizottság megpróbálja felgyorsítani a tárgyalásokat a többéves keretről, amennyire erre lehetősége van rá. A bizottság is ezt akarja, tehát az Európai Bizottság. Éppen ezért egy frissítést is készítettünk az új számokból kiindulva az MFF-fel kapcsolatban, és időközben önök is megkapták ezt, az update-ot köszönjük szépen a támogatást, amit adnak nekünk a folyamat felgyorstásához. Azt gondolom, hogy a ciprusi elnökség első megnyilatkozásai mindenképpen optimistává tehetnek bennünket, Ambiciózusak úgy tűnik, és haladni akarnak a dolgokkal, és ősszel a vitát szeretnék konkretizálni is. Ebben az összefüggésben került szóba egyes képviselők részéről, hogy nem lenne értelme most egy B-tervet megvitatni. Őszintén szólva, nem ért el ez az idő. Nem tartunk ott, hogy B-tervről gondolkodjunk. Egyrészt szerintem ez rossz jelzés lenne, hiszen sokan ezt úgy értelmeznék, hogy feladtuk a reményt arra, hogy időben lezárjuk a tárgyalásokat sikerrel. Másrészt pedig megvan a lehetősége ténylegesen annak, hogy az év végére, a tervezett időre kialakuljon a többéves pénzügyi keret, és akkor az agrárreformot 2014. január 1-ével hatályba lehet léptetni egy egész sor tartalmi pontra is kitértek, mint például az MFF javaslat értelmezésére vonatkozóan a bizottság részéről, vagy az agrár javaslatok, amiket készített az Európai Bizottság. Ez nem az az időpont, hogy én itt megszólaljak, és nem is az én szerepem őszintén szólva. Összességében azt tudom mondani, azt tudom ígérni, hogy az Európai Bizottság folytatni fogja a tárgyalásokat és egy megállapodásra jussunk, ez a nagy reménye, és ilyen értelemben az agrárszektor érdekeit meg tudjuk védeni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, köszönöm szépen a kollégáknak is, akik szólásra jelentkeztek. Ez azt jelenti, hogy elég egyértelmű pozíciókat alakítottunk ki az Európa Parlament részéről, és Ilyen összefüggésben már többször tárgyaltunk itt a szakbizottságban, és mindig túlnyomó többséget sikerült kialakítani a plenárison és a szavazásokkor, és a célokat egyébként a SURE szakbizottság a Kariga jelentésében kijelölte, ehhez ragaszkodunk, George Lyon és Albert Dess is erre hívta fel a figyelmet egyébként, és hát mindig is figyelemmel kísérték, hogy mi történik tehát ha a vörös vonalról, a határvonalról beszélünk, amit nem lépünk át, kellő forrásra van szükség, hogy a feladatainknak eleget tegyünk, hogy a kihívásainknak meg tudjunk felelni. Tudom, hogy nagyon érzékeny témákat is felvetettünk a vitában, ezt mindenki tudja. Az európai gazdák, termelők egyszerűen újfajta feladatokat kell, hogy megoldjanak. A verseny is megváltozott, a versenyfeltételek megváltoztak, a nemzetközi piacok instabilakká váltak, lényegesen bizonytalanabbak, igencsak ingadoznak az árak, vagyis a gazdák meglehetősen zavarban vannak, nem látják egyértelműen az irányt, és az agrárpolitikában mindig is ilyen nagy változások voltak, a gazdáknak pedig ezekre rá kell hangolódniuk. A Lisszaboni szerződés most új eszközöket biztosít nekünk, és a feladatunk az, hogy hiteles válaszokat találjunk az új kihívásokra. Még egyszer köszönöm a hozzászólóknak, és abban bízom végül is, hogy ez lecsapódik majd a módosítókban is, hogy ilyen egységes véleményt tudunk kialakítani. Másrészt pedig abban bízom, hogy a módosítók számát valamilyen humánus értékre tudjuk leszorítani. Egy erős, versenyképes európai mezőgazdaságra van szükség, amely az új problémákat tényleg kezelni tudja. Köszönöm még egyszer a kollégáknak, valamennyiüknek, hogy hozzászóltak, és szeptember 4-én délre legkésőbb a módosítókat el kell küldeni a titkárságnak. A következő napi rendi pontunk, amely szorosan összefügg a negyedik ponttal, itt a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésről beszélünk és Eszter de Lange az, aki itt véleményt készít. Már eh, május 31-én eh, részt vett egy trilóguson, és eh, a tárgyalások egy döntő szakaszukba érkeztek, azt kell, hogy mondjam, a végleges irányt nem sikerült meghatározni egyenlőre, éppen ezért itt kell valamilyen eredményt elérnünk. Ezt kérem meg, hogy szóljon hozzánk néhány szót, és a többiek következnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, mint minden évben, a költségvetési szakértőknek egy kicsit tovább kell dolgozni a nyári szünet megkezdése előtt. A korepert meg kell várni, szerdán fogja a következő évi költségvetésére vonatkozó szándékait közzétenni, úgyhogy a hó végére várható minden egyéb eljárás lezárása, ami persze később van, mint általában szokott lenni, de mégis az éves költségvetés valóban érzékeny, különösen az ez évi, ahogy Giovanni Lavia is elmondta a 7%-os növekedést láttuk, ez a bizottság javaslata. A mezőgazdaság egy kicsit kevésbé téma most, hiszen a mezőgazdasági költségvetés kis, alig 2%-os módosítást kapna. Ismerjük persze a lemaradások problémáját, a kifizetések problémáját, ami sokkal alacsonyabb, mint a regionális politikában, ahol ugye több évre kell tervezni és költségvetést készíteni szeretném a tanácsnak elmondani, hogy bizonyos országok erősen kritizálták a tanácsban ezt a 7%-ot. Egyfajta nulla vonalat akarnak néhányan, ami persze nem reális, két oknál sem. Ugyanez a miniszter taná- miniszterek tanácsa az év elején a több éves tervet a kötelezettségvállalások alapján igazából nagyon dicsérte, de hát a kötelezettségvállalásokat ki is kell fizetni, és az igazából mindig a periódus végére esik, nem az elejére. A másik probléma pedig az, amit a tanács maga kreált, mégpedig az, hogy a kifizetésekkel, kötelezettségvállalásokkal és minden kifizetési próbálkozással tulajdonképpen saját maga halasztotta az időt. Ez a fajta nulla növekedés, ez borzasztóan problematikus, a prioritásokat veszítjük el ezzel. Ahogy a kollégák is említették, korábbi megbeszéléseken is megállapodtunk arról, hogy nem csak azt kell megnézni, hogy hol, kell, hol van több pénzre szükség, hanem azt is, ahol esetleg csökkentések lehetségesek. A kollégák reakcióját várom, van-e ötletük erre vonatkozónak. Fontosnak tartanám, hogy a kollégák, árnyék előadók mondják el, hogy hol látnak erre lehetőséget ami pedig a, a Koreper által nyilvánosságra hozott számok, illetve amiről tanácskozik a tanács. Az elővő évekkel ellentétben most konkrét pontokon kívánnak módosítani, nem pedig irányokban. Meglepődtem ezen, hiszen tavaly a válság idején a gyümölcsszektorban már láttuk, hogy milyen érthetetlen nyilatkozatokat generált, ez például a német miniszternél, vagy a holland paprika, paradicsom, uborka részeken milyen óriási problémákat on, okozott a tavalyi válság. Mit tesz a tanács például a, a, gyá, a termelőszövetségek segítésére akkor, amikor a mezőgazdasági politika megreformálásáról van szó, akkor a bizottság és a parlament is támogat, támogatja azt, hogy a több ezer kis termelőtől átlépjenek a, a nagyobb szövetkezetek felé, de ez azt jelenti, hogy a kistermelőknek kell összeállniuk, és szövetség, termelői szövetkezetekben kell az érdekeiket és az értékesítéseket végezni. Majdnem 300 millió euróval többet tudnak így kapni. Más szóval sokkal több forrást lehet visszaforgatni. Felszólítom éppen ezért az Európai Bizottságot arra, hogy célkitűzéseiben legyen ambíciózus, amikor a tagállamok felé az elvárásokat megfogalmazza. Úgy gondolom, hogy ez, amit a tanács most csinál, az igazából csak kirakat rendezés vagy homlokzatfestés. festés meg kell nézni, hogy mi reális, mi nem az, hol vannak a tanács lehetőségei arra, hogy keves, hogy több forrás biztosítson, de meg kell, mint az előbb mondtam, azt is nézni, hogy milyen területeken lehet kevesebből kijönni. Nézzük most az előkészítő lépéseket, ahol az Európai Bizottsággal együttműködve léphetnénk előre. A véleményünket a tárgyalási mandátumra vonatkozóan meghatároztuk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon rossz eh, tartalmú, meghatalm, eh, eh, nagyon rossz tartalmú az előkészítési lépésekre vonatkozó program előírás. Tudom, hogy a bizottságnak persze erre válaszra, választ kell majd adni, és azt is tudom, hogy azt fogja mondani, hogy majd még a tervek módosulhatnak. Igen,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 Egyelőre minden az árak körül forog, az árak alakulásáról, a fogyasztói, fogyasztók által elfogadható szintekről, pedig sokkal inkább a, a, a, gazdas, a termelőknek a nyereség résével kellene foglalkozni. Különösen például a holland sertéstenyésztőkre gondolok. Ott 20-30 százalékos marzsal gondolnak a közvetítők, a nagykereskedők és a, a a kiskereskedelem is viszont egyre csökken a sertés tenyésztőknek a nyeresége. A tej ágazatban egy picit javult a, szer, a helyzet, 10-15 százalék a, a közvetítőké és 20-30 százalék a szupermarketek nyeresége. Ezen azonban igenis változtatni kell. Pontosan erre szántuk a mintaprojektet is, és az Európai Bizottságnak ez alapján kell megnéznie, hogy mit lehet tenni, milyen lépésekre van lehetőség. Évekkel ezelőtt megállapodott hallottunk már erről, nem tudom, hogy a Mulder, úrnak a jelentősére emlékeznek-e. A, egy mintaprojektet fogadtunk akkor el, mindenki elfogadta, és abban azt mondtak, hogy a bizottságnak mindent meg kell tenni azért, hogy meghatározza az objektív kritériumokat ahhoz, hogy a hektár alapú támogatást Európában egy, egy egységes modellre építve dolgozza ki meg kell most nézni, hogy a regionális kifizetéseket milyen alapon fogják megtenni. A, biztos azt mondja, hogy az ECVO az nem e, tisztességes, de különböző e, te árak működnek most e, minden erőfeszítés ellenére Európában. Éppen ezért objektív kritériumokat kell meghatározni, de a bizottság eddig ezzel kapcsolatban semmit nem tett. Idén pedig javaslatot terjesztünk elő, minden frakció támogatta ebben a szakbizottságban a piaci helyzettel kapcsolatban. Azt látjuk, hogy a, az, az ingatag piaci körülményeket valamilyen formában kezelni kell. A termelők pont ezzel foglalkoznak, hogy megpróbáljanak két évre előre legalább tervezni, de az árszintek azok ezt lehetetlené teszik. Meg kell nézni, hogy milyen pénzügyi eszközökkel lehet a 21. században biztosítani ezt azzal együtt, hogy a mezőgazdasági költségvetés nem növekszik, sőt az üzemek szintjén kisebb lesz. Az Európai Bizottság persze erre azt mondja, hogy erre semmi szükség, és mégis csináljuk. Mindig a 21-es cikkre és a 24-es cikkre utalnak a, a vidékfejlesztési rendeletből. A 21-es a tanácsadás, a 24-es pedig, a 21 a képzés, a 24 a tanácsadásról szól. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy e cikkek a mezőgazdaság és vidékfejleszték szempontjából talán nem a legfontosabbak. Nyilvánvalóan a tagállamok nem is éppen e- nem ezek iránt lelkesednek a legnagyobb mértékben. De mégis fontos, hogy a vállalatok az üzemek szintjén is megfelelő tájékoztatást adjanak a, a vállalatoknak, hogy hogyan lehet az ingatag piacokkal szemben fellépni. De igazából egyetlen egy országban sem volt maximum egy ilyen kezdeményezés. Pedig ez egy alapvető prioritás a bizottság szempontjából. De tudjuk, hogy a parasztok e, Európa szerte egyre kevesebb forrást kapnak, éppen ezért a piacon ezeket a kérdéseket nem annyira nézik. Elméletben a tagállamoknak segítenie kellene a gazdáknak, erre vonatkoznak a szabályok. Tudjuk, hogy a szabályokat a gazdaságok szintjén is végre kell hajtani, ehhez kellene ragaszkodnunk az információszolgáltatás. Nos, a kollégák a módosítók benyújtásának határideje, mielőtt még nyá- elmennének nyaralni, július 23-a. Én úgy gondolom, hogy a várható költségvetéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy ne módosítsunk mindent automatikusan, vagy utasítsunk mindent vissza automatikusan a bizottság javaslatától, hanem igenis nézzük meg, hogy hol lehet és hol nem lehet a, a csökkentést elfogadni. Köszönöm. Bene, grazie della tua presentazione. Köszönöm szépen Eszternek ezt az előadást. Giovanni Lavia kap szót, és utána folytatjuk a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen. Valóban úgy tűnik, hogy első alkalommal egy kicsit lemaradt a tanács a költségvetési tárgyalásokban, és a ma délelőtti trilógus rámutatott arra, hogy a parlament bizony erős mandátumot kapott elmúlt héten az 550 szavazattal. Itt arról van szó, hogy a tanács úgy tűnik megelégedett azzal, hogy technikai jellegű véleményeket formáljon meg. Egyébként meglehetősen fedezékben maradt. Eredetileg holnap végére már a tárgyalásokra el akartak állni egy pozícióval, és úgy tűnik, hogy a módosítóink kat úgy kéne leadni, hogy igazából azt se tudjuk a tanács mire számít. Július 23-a előtt persze sort keríthetnénk erre, de szerintem véglegesen akkor kellene megszólalnunk, ha már látjuk, hogy milyen pozíciót foglal el a tanács. Ami pedig a költségvetés olvasatát, a költségvetési szakbizottság olvasatát illeti, hát az inkább egy restriktív megközelítés volt. Még nem sikerült végleges pozíciót kialakítani szerintem. Én azt látom, hogy egyenlőre ellentmondás van a nettó befizetők és a nettó támogatást élvezők között. Egyenlőre ez az olvasat arra szolgált, hogy a legkevésbé harcos pozíciókat egyeztessük, míg más területeken még nem tudtunk lépni. A kis és középvállalatok támogatása, az ifjúsági politika, stb. Hát ezt nem igen tudták egyelőre figyelembe venni, ezek kérdésesek, és hát nagyon szelektív csökkentéseket is láttunk a második részben. Szerintem itt a bizottságtól, az Európai Bizottságtól kellene megtudnunk végre, hogy kitartanak-e amellett, amit a tanács itt kijelölt, például a piaci beavatkozások témájában, hogy itt nem volt -e túlságosan restriktív, túlságosan megkötő jellegű, vagy rideg a, ez a politika, amit a tanács mutatott. Nem tudom igazából a költségvetést illetve pessimist vagy optimista legyek. Ma délelőtt a tanácsot úgy éltem meg, hogy igazából nem igen mutat készséget arra, hogy a kifizetési előirányzatokban lépjen. A vidékfejlesztésben pedig azt látom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek becsléseket készítettek a valószínű kiadásokról, és kalkulációkat is végeztek, például ez történt Olaszországban is. Aztán persze vannak olyan tagállamok is, ahol nem igazán látom azt, hogy rugalmasak lennének. Tehát meglehetősen paradox benyomás alakult ki bennem. Szerintem így nem maradhat a helyzete. Ami pedig a kiadások szintjét illeti a vidékfejlesztési politikában, Szerintem egyes tagállamokban növekszik a kiadás, másokban meg inkább takarékoskodnak, de azért az nem lehet, hogy az egész politika megcsúszon azért, mert nincsenek meg a kifizetési előirányzatok, az a vidéki politika egy kudarca lenne. Eszter még egyszer szót kért, parancsolj. Of the dates. Uh, I think you're all... Igen, nagyon Érdekes a hogy a kollégák itt vannak, mindenkit szeretek, de nem hiszem, hogy 30-áig itt akarunk mindannyian ülni a módosítóinkkal, a módosítók és a mezőgazdasági költségvetés miatt. Úgyhogy szerintem egyszerűen csak írják meg a módosításokat, legalábbis úgy volt korábban, hogy a bizottsági javaslat alatt megcsináltuk, és aztán hozzáigazítottuk hogyha más volt a tanácsból kijövő számoknak az összessége. Persze a koreper számok igazából már közelebb kellene, hogy legyenek a tanácsi javaslathoz, Úgyhogy a módosítókat szerintem állítsa mindenki össze, és akkor ha megjönnek a tanácsnak a végleges száma, és azok mások, a korep, mint a koreper számok voltak, akkor majd kiigazítjuk. A tisztelt költségvetési képvis, szakbizottság képviselői is szakít, egyszer akarnak természetesen szavazni Szelavi, de hát ahhoz, hogy meglegyen a szavazás időben a további tárgyalásokhoz, ahhoz nekünk véleményező szakbizottságnak szeptember elején kell szavazzunk. Ez az oka tehát annak, hogy ez a dátum a tanács elfogadását meg kellett, hogy előzze. De, mint mondtam, a titkárság majd ki tudja csinálni, meg tudja ezt is oldani. Bene, adesso Ulrich. Prego. Ulrich, parancsolj. Köszönöm szépen Eszter Delanga kollégának. Az ő temperamentuma a megfelelő szembenállást tudja biztosítani a tanáccsal szemben, mert kicsit ijesztő, ahogy a tanács viselkedik. Újra és újra megállapítom, hogy a tanács nagyon gyorsan tud csökkenteni, és ha gond van, mint az éhek esetében, akkor a tanács szépen elpárolog. Ez egy nagyon nehéz helyzet és hát az értékesítési támogatások csökkentése, vagy a termelői szervezetek esetében a csökkentést nem lehet elfogadni. Éppen a termelői szervezeteknél mondtuk az elmúlt időszakban többször is, hogy fel kell készíteni a termelőket arra, hogy észszerűen tudjanak tárgyalni a kiskereskedelemmel, és ezen a területen csökkentést alkalmazni szerintem nagyon nehéz. Éppen ezért azt gondolom egyet kell értenünk abban, hogy nem engedünk a csökkentések igényében azok a tervek, amelyekkel rendelkezünk, azok nagyon jók. Szeretnénk még jobban felkészíteni, még rugalmasabbá tenni a gazdákat, szeretnénk őket képessé tenni arra, hogy minden nemű szubvencióról lemondjanak valamikor. Ha nem képezzük tovább a gazdákat, akkor nem tudjuk meggyőzni őket arról, hogy mi a helyzet a csökkentésekkel, hogy szükség van csökkentésekre. Szerintem a költségvetésben erre a pénzre szükség van. A tanács gondolja át újra az álláspontját és a reform tekintetében az összes érintettet, a környezetvédő szervezeteket, a fogyasztókat, a gazdákat meg kell győzni, hogy tartsanak velünk, és ez akkor tud működni, hogy ha meggyőzünk mindenkit arról, hogy jó költségvetést állítottunk össze. Eszter de Lange kezében jó helyen van ez a dolog, szeretek vele együttműködni, és mindenképpen élvezi a támogatásomat, meglátjuk, mire jutunk ketten. Köszönöm. Grazie Ulrich. George Lyon, e poi... George Lyon. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégámhoz hasonlóan, mint Giovanni már mondta, meglehetősen megdöbbenek néha azon, hogy hogyan kezeli a témát a tanács. Lamasseur kolléga azt mondja, hogy ez egy olyan játék, mint hogyha hazugságon kell valakit rajta kapni. A költségvetés, a finanszírozása az egy fontos dolog természetesen, és hát abból indul kell, indulunk ki, hogy a tagállamok mit akarnak költeni évről évre ez az alapja a tervezésnek, az Európai Tanács megkapja ezeket a, vagy az Európai Bizottság megkapja ezeket a prognózisokat, és akkor általában azt mondják, hogy ez túl optimista, amiből kiindulnak, igyekeznek ezt csökkenteni, és akkor évről évre tovább haladna. 30% is lehet ez akár. 30%-os csökkentésről beszél a kollégám az Európai Bizottság esetében, tehát a prognózisokhoz képest. Aztán 2013-ra nézve látjuk, mi történik. E, igazából nem állnak össze a számok, és most gyakorlatilag a saját számaik alapján akarnak költségvetést készíteni. Ez tényleg, hogyan kapunk rajta valakit azon, hogy lódít. És tényleg a bizottsággal szemben azt mondom, nem azt mondom alapvetően, hogy ne csökkentsünk, szükség van rá, elképzelhető. Csak azt kell nézni, hogy milyen hatással jár ez a gazdák túlélő képességére a tanács, hogyha javaslatot tesz a csökkentésre, így értettem azt, amit a kollégák mondtak, most a részleteket meg kell vizsgálni persze még. A bizottság mit gondol a tanács álláspontjáról, és meg kell nézni, hogy milyen hatással járna egy ilyen csökkentés, amit a tanács elvár mit jelentene az, hogyha a támogatásokat leépítik például, mire számítanak, hol van a különbség az Európai Bizottság és a tanács között, és nézzék meg, hogy mennyire indokolható a tanács álláspontja. Köszönöm szépen. George. Most pedig a bizottság kap szót. De Longo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nem éppen könnyű az, amit itt létre kell hozni. Tehát el is magyarázom, hogy mire gondolok ezzel. És eh, meglehetősen takarékos volt már az alapvető megközelítés is, és egy saját igény csomagot elemeztünk, és Lavia kolléga is rámutatott arra, hogy ez hogyan működik. A tagállami információkból indulunk ki, ugyebár megvannak ott a megfelelő kalkulációk. Persze ezt követően voltak csökkentések, de ezt egy adott módszer alapján készítettük, így állítottuk össze a költségvetést, úgy gondoltuk, hogy ez lehetővé teszi számomra, hogy a tagállamokkal szemben meg tudjuk védeni aztán ezt. Aztán 2013-as költségvetés vonatkozásában a közvetlen kifizetéseket is megvizsgáltuk, és igyekeztünk az agrárpiacok valószínű fejlődéséből kiindulni. Azt gondolom, hogy adott esetekben sikerült pozitív eredményt elérni, tehát még egy magasabb szintre is jutottunk. És a költségvetési tervezetben persze néhány kiigazítást is végre kellett hajtani. És itt a több éves intézkedéseket is figyelembe kell vennünk. És egyes programok ugye időközben haladott stádiumban vannak, és ez 2013-ban még erősödik is ez a tendencia, ami azt jelenti, hogy az előirányzatok, kifizetési előirányzatok sem maradhatnak változatlanok ebben az összefüggésben. A tanács hozzáállás egyébként valóban aggodalomra ad okot nekünk, és azok a csökkentések, amikre a tanács javaslatot tett, hát ezt szorosan követnünk kell, hogy itt mi történik, és meg kell néznünk, hogy a végrehajtható-e az, amit elvárnak a csökkentések között adott esetben. A clearance esetében például azt látom, hogy meglehetősen önkényes az a számítás, amit mutattak. Az a 320 millió euró az meglehetősen önkényes csökkentésként. Ez, ez nem, nem indokolható. És vannak más aspektusok is, amelyeket majd itt még figyelembe kell venni. Összességében tehát elmondhatom, hogy amit a tanács eddig kinyilatkozott, az nincs összhangban azzal, ahogyan mi elképzeljük a jövőbeli költségvetési tendenciákat. A mi javaslatunk éppen ezért más irányba mutat helyenként, éppen ezért bizonyos pozíciókat felül kell még vizsgálni. Lavia úr és de Lange asszony néhány aspektust már felvetett, amelyeket mi problémásnak látunk, és nem sokára, vagyis szeptemberben egy megfelelő dokumentummal állunk elő, ahol igyekszünk bizonyos paramétereket rögzíteni, amelyek fontosak számunkra. Szeptember, október tehát az az időszak, amikor úgy gondoljuk, hogy konkrétabb megjegyzéseink is lehetnek a tanács asztalán lévő javaslatról. Őszintén megmondom, elnök úr, hogy kész vagyok a parlamenttel további eszmecserét folytatni, és természetesen folytatjuk a párbeszédet Eszter de Langéval is, aki az előadó ebben a témában és a tanács egy pozíciójának egyes pontjait meg tudjuk szorosabban nézni, közelebbről nézni. És így talán egy kicsivel világosabbá tehetjük a helyzetet. Ami pedig a pilot projektek, a kísérleti projektek témáját illeti, ez egy olyan elem, amely a vitáinkban felfeltűnik ilyenkor, az Európai Bizottság tisztában van annak a jelentőségével, azzal a jelentőséggel, amit az Európai Parlament eh, biztosít ezen projekteknek. Ez egy fontos politikai felvetés. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Bizottság a maga részéről egy sor tanulmányt készített elő, olyan tanulmányt, amely, amelyek adott esetben konkrétan befolyásolhatják ezeket a kísérleti projekteket. Természetesen nem akarjuk, hogy lényeges eltérés legyen a között, amin mi dolgozunk és amit a parlament elvár. Éppen ezért talán valamilyen technikai jellegű ülést kéne egybehívni, és megpróbálhatnánk a kísérleti projektek témáját újra felvetni és közelebbről megvizsgálni. De Lange asszony, szerintem észszerű lenne egy-egy aspektust alaposabban megvizsgálni. Egy néhány kérdést most szeretnék röviden kommentálni olyan kérdésekről van szó, amelyeket de Lange asszony vetett fel. Már az elmúlt időszakban megállapíthattuk, hogy ezek az ármarzsok fontosak. Itt voltak saját kezdeményezéseink is ebben a témában. Itt úgy gondolom, egyértelművé tettük, hogy a parlament mire törekszik a kisleti projektekkel. Itt egy fajta monitoring eszközről van szó, megvizsgáljuk az árréseket. A monitoring során Amire pedig szükség van, szerintünk az az, hogy jobb kommunikáció alakuljon ki ezekről, hogy ezek az eredmények világosabban megmutatkozzanak, és jobban hozzáférhetők legyenek. Jobb, több információra van szükség. Jobban kell tájékoztatni a parlamentet is, ezt belátjuk. Vagyis azt tudom mondani, hogy a jó szándék megvan bennünk erre, készek vagyunk a kívánságaiknak eleget tenni, amennyiben itt konkrétumok fordulnak elő. Akkor nézzük meg az árések problémáját. Azt gondolom, hogy itt vitát kell még erről folytatnunk. Ezek a mezőgazdasági árrések, marzsok, persze nagyon fontos témát kínálnak, de ez nem csak mezőgazdasági téma, hiszen ez inkább egy értékesítési, egy kiskereskedelmi téma, tehát másokkal együtt kell meggondolni azt, hogy eh, mit tudunk tenni, hogy a rossz példákat kiküszöböljük. Egy sor kísérleti projektjavaslat született, viszont ez most túl messzire megy szerintem, és úgy gondolom, hogy egy szűkebb kör keretei között kellene ezt megvitatnunk. És tényleg úgy látom, hogy nincs már messze, pontosabban küszöbén állunk annak, hogy aláírjuk a megfelelő szerződést. Ami pedig az áringadozásokat illeti, ezt is alaposan meg kell vizsgálni. Úgy gondolom, hogy Jobban kell figyelni, többet kell befektetni a vidék fejlesztésbe mint témába. és az, ezzel foglalkozó szervezeteket fokozottabban kell bevonni. Minden termelői szervezetnek megvan a saját értékesítési csatornája, igyekeznek élni a lehetőségeikkel, de ez nagyon egyedi dolog, ami az áréseket illeti. Túl mélyre most nem tudom menni, erre külön kellene foglalkoznunk. Köszönöm szépen Longó igazgató úrnak. Ez egy sor információ volt, amit kaptunk. Még egyszer Eszter kapszót, és utána a következő pont következik. Igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzászóltak. Az Európai Bizottság számára is köszönetet kell, hogy mondjak, hiszen részletes választ adott. Nagyon fontos, hogy mérlegeljük az esélyeket, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság most azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy egyszerűen csak szépítsék a helyzetet, hanem valóban komoly elő, javaslatokkal akarnak előállni. Úgy gondolom, hogy hasznos hogyha az árnyék előadókkal persze csak akarják, de hogy tárgyaljunk a bizottságnak a, a különböző ö, intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatásról. A mezőgazdasági bizottság szempontjából ezt fontosnak tartom. A mintaprojekteket például meg kell tovább vizsgezünk. Szegény Mulder úr, aki a 2009-es választási kampányban már nem sikerült befutnia, pedig sokkal hamarabb évekkel előtte dolgozta ki az objektív kritériumokat a, a, jövedelem, a jövedelmi támogatásoknál. Nos, ha jól tudom, akkor a 2011-ben még mindig ezzel foglalkozunk de végre itt az idő, hogy már a mezőgazdasági támogatás, mezőgazdasági politika reformjáról beszéljünk, és itt a kritériumok nagyon fontosak. Meg kell nézni majd, hogy mi a, a szerződés, és úgy gondolom, hogy hogy, a, hogy egy, so, egy csomó pénzt kidobunk a jelenlegi politikai szempontok miatt. A nyereség elosztása, ami továbbra is a marzs elosztása, továbbra is prioritás a parlament számára, de úgy gondolom, hogy Fontos tehát, hogy a bizottság tárgyaljon a parlamentben, parlamenttel, különösen azokról a pontokról, ahol javítani lehet a jelenlegi javaslaton, amit például meg Guinness is jelentett, például a, a marzs elosztásnak a, a jellemzőiről, a mutatószámairól az Európai Parlament biztos vagyok abban, hogy meg tud majd valamiben állapodni. A szövegem ö, egyértelműen arra irányul, hogy javítsunk a jelenlegi előterjesztésen, de természetesen az önök segítségére van szükség. A kollektivitás, persze megértem, hogy a mezőgazdaság politikával kapcsolatban ez ez csak az egyik lehetséges opció, de mégsem a tagállamok nem élnek vele. Az üzemeknek, a, a gazdálkodásoknak kell ezzel élnie, ezzel, és velük kell nekünk is foglalkozni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a mintaprojekt eredményeihez igazítsuk mindezt, megnézzük, összegyűjtsük a tagállamokban meglévő jó gyakorlatokat, nem azokról, azokból amelyikeket már említettem. De igenis fontos, hogy elind, elkezdjük a tárgyalást, hogyha végül pedig arra a következtetésre jutunk, hogy a jó gyakorlatokra igény van, hiszen ebből tanulni lehet, akkor akkor nagyon fontos, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan tájékoztatjuk a, a gazdákat, a parasztokat arról, hogy a gazdaságok vezetéséhez milyen eh, pénzügyi támogatási lehetőségek vannak. A horizontális eh, felső, hatás, a felső határ a strukturális alapok, az életen át tartó tanulás keretében a képzési lehetőségek. Bólogat a bizottság képviselőjének, nagyon örülök, ez némi reménnyel tört el, de úgy gondolom, hogy igenis így lehetne a tanulmánya bevált gyakorlatok számára ezt előkészíteni, és meg lehet azt is nézni, hogy a mezőgazdaság, nem a mezőgazdasági, hanem a szociális költségvetésből alternatív módon hogyan lehetne finanszírozni. Feltételezem, hogy még nem mindenki megy szabadságra, és találkozunk a jövő héten. Köszönöm. Bene, allora ricordiamo ancora una volta termine per la presentazione degli emendamenti 23 luglio ore 12. E ora passiamo al punto 6 all'ordine del giorno che credo potremo trattare eh, molto a hatos ponthoz térünk, ez viszonylag problémamentes, legalábbis úgy gondolom. a 2008 per 3-as LK rendelet a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről. Úgy gondolom, hogy néhány eh, módosításról, kiigazításról szó van, meg is adom az előadónak a szót, Zsozé. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen ez egy jelentés tervezet, aminek az a célja, hogy a Lisszaboni szerződésből következő feladatokat összehangolja. És a 2000 7. december 17-i tanácsülés alapján elindult ez a munka, hogy a harmadik országokkal való kérdéseket rendezzük, tulajdonképpen ebben a háttérben kell értelmezni az előzményeket. És a szerződés általánosabb rendelkezéseit, illetve a 286-os, valamint a 294-es 291-es cikknek a részletes rendelkezéseit vizsgálja meg közelebbről. Olyan termékeket, témákat tárgyal ez a dokumentum, amelyek terjesztését népszerűsíteni kell, és sokkal horizontálisabb a megközelítés ebben a megfogalmazásban. A termékek listája a mellékletbe került, így egyértelmű, ennyit szerettem volna magáról a szövegről elmondani. Eh, ho visto che ci sono stati alcuni colleghi che chiedevano di intervenire, ma penso si riferissero al prossimo rapporto. Úgy gondolom, hogy a következő ponthoz akarnának inkább hozzászólni, nem? Eh, mert ha igen, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Je... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egészen röviden szeretnék hozzászólni. Bové úrnak köszönet. Köszönöm, hogy megalkotta ezt a jelentéstervezetet. Beleillik abba a keretbe, amely mentén dolgozunk, és ennek örülünk. A parlamenttel készségesen együttműködve szeretnénk megalkotni megfelelő megoldást, és nagyobb rugalmasságot szeretnénk elérni, ezt szolgálják a módosítók, és Köszönöm szépen. José, vagy aggiungere qualcosa? Köszönöm szépen. José, hozzá kíván még eh, fűzni valamit? Ha nem, akkor jó. Akkor a nyolcas napi rendi ponthoz értünk már is. Nem, bocsánat, mondja az elnök. Nem, hát a hetest kihagytam. Bocsánat. Na, nézzük akkor a hetest amely a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóció és tájékoztatás milyen legyen a stratégia Európa ízének támogatására. Nos, ezt a jelentést május 30-án fogadtuk el tavaly, elsősorban arról szól, hogy a mezőgazdasági termékeket, Európa, az európai mezőgazdasági termékeket hogyan lehet támogatni. Kicsit szelektívebben vizsgáljuk most meg ezeket a támogatási és promóciós intézkedéseket, és megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, egészen röviden. A célkitűzés ennek a jelentésnek az volt, hogy a bizottság 2012. márciusi közleményéből kiindulva véleményezze a mezőgazdasági termékek helyzetét. Tehát úgy vélem, hogy a közlemény jó irányba mutat, elő kell segíteni, nem csak az alapvető termékeknek a népszerűsítését, hanem az, az élelmiszer termékek teljes köre számára meg kell nyitni ezt a lehetőséget. A cél az, hogy minél több helyi forrásból származó terméket fogyasszanak a fogyasztók. És ma a többsége a fogyasztóknak helyi termékeket igényel magas minőségben. És ezt kellene lehetővé tenni. Nagyobb szelektivitással kellene szabályozni ezt a területet, ugyanakkor koherencia és szinergia célokat követve. Fontosnak tűnik számomra, hogy egyértelműen fogalmazunk meg jó néhány pontot. Például a minőséget a jellegzetes előállítási módokhoz, illetve a földrajzi eredethez, a hagyományokhoz, a kulturális összefüggésekhez kellene kötni. Tehát egyrészt a klasszikus termelést kell előtérbe helyezni, másrészt pedig a minőségi termékek legyenek helybeliek, és egy konkrét régióhoz kötődjenek. Ez korábban sosem került ilyen mértékben előtérbe. Úgyhogy azt kellene bemutatni, hogy a termelési mód az milyen formában segíti a helyi piacok, illetve termékeknek a helyzetét. És hogy a biológiai sokféleség, a talajminőség megőrzése célokat hogyan szolgálja mindez. A gazdák érdekét mennyiben segíti elő. A bizottság prioritásaival egybevágóan európai hozzáadott értékről kell gondoskodnunk, és a jellegzetes helyi termékkört kell támogatni. Összefoglalva, úgy gondolom, hogy a tájékoztatás és a népszerűsítés nagyon fontos tevékenység, megfelelő forrásokat kell ehhez hozzárendelni. Az első vitát követően, amelyre éppen most került sor, úgy gondolom, hogy az összes célt fontosnak kell tartanunk, és a végrehajtás az elsődleges, és nem mindegy, hogy hogy történik. Köszönöm. Molto bene, grazie a José Bové. Köszönöm szépen, José. Megnyitom a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos lehetőség. Végre a gazdák úgy érezhetik, hogy minden közegészségügyi, állatjóléti és szociális munkakörülményekre kiadott ráfordításaik megérték. Nagyon fontos mindez, és megismétlem, hogyha úgy látjuk majd, hogy egyre szigorúbbak a követelmények a mezőgazdaságban, akkor azt még sajnos nem látjuk, hogy a, gazdák számára jobb jövedelmet termelt volna, vagy jobbak lették, lennének a termékek. Nagyon fontos pedig ez, egyébként elveszítjük a vezető helyünket a mezőgazdasági piacon. A az egységes piac miatt is, és csak így lehet az egységes európai teret határok nélkül 500 millió fogyasztóval kihasználni. kihasználni a világpiacon pedig jó minőségű termékekkel tudunk csak különböző termékekkel, jó áru termékekkel versenyezni. Nem teszünk ezért azonban még mindent meg, pedig nagyon fontos lenne. Igenis, szükség van a promóciós programokra. Úgy gondolom, hogy kiemelten fontos az a a promóciós politika támogassa az exportokat, az európai termelők, különösen a KKV-k exportjait támogassa, hogy a feltörekvő piacok növekvő fogyasztását lehetőségként kiaknázhassák. Új piacokra kell a KKV-kat segíteni, ösztönözni őket arra, hogy egyre több holdinggal, csoporttal, eh, csoportot, szövetkezetet alkotva egyfajta kritikus tömeget elérve a nemzetközi piacokon is megjelenhessenek. Ez eddig ugye nagyon nehéz volt, és különösen egyénileg Éppen ezért le lehet így, meg kell győzni őket, hiszen ez az esélyük. Információt kell számokra nyújtani, információra van szükség különböző témákban az Európai Unióban, és meg adatokat is biztosítani kell a kon, az, a, az exportra vonatkozóan információs kapcsolat, tehát kapcsolatpontokról kell informálni őket, export lehetőségekről, kiskereskedelmi szállodai piacokról. A tanácsnak úgy gondolom, hogy kampányt kell indítania, amivel a tagállamokban a, a szak embereket aktivál, aktivizálódásra készteti mintaprojektekre van szükség a területen. És eh, ezeken a programokon keresztül akkor garantálható, hogy egyre nagyobb mértékben kihasználjuk eh, a szigorúbb európai nyomon követhetőségi, címkézési, eh, egészségi és nagyon magas környezeti normák biztosította előnyöket. Nagyon fontos tehát, hogy a gazdák, akik a legmagasabb szintű követelményeknek tesznek eleget, azok magasabb szintű terményekkel tudjanak termékekkel az európai és világpiacokon megjelenni, és lássák munkájuk eredményét. Ugyan nincsen sajnos sok időm, de a, a nemzeti szintű programok kiválasztásának átláthatóságát is kiemelném. Világos útmutatókra van e tekintetben szükség, értékelni kell tudni a programokat, hangsúlyozni kell, hogy szigorú értékelési rendszerre van szükség, konkrét mutatókkal. A piaci részesedés növekedése például a program esetében egy ilyen mutató lehet. Végül pedig talán a jelenleg információs és promóciós program mezőgazdasági termelők számára már is hozott pozitív eredményeket. Mégis egyszerűsíteni kell a programot, javítani, különösen az administratív terheket kell csökkenteni. A, ahogy az előadó is jelezte, ez alapvetően fontos, és a költségvetésben is ezt tükrözni kell, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a korai kifizetések sokkal nagyobb arányban jelenjenek meg például az egyharmad, kétharmad arányos kifizetések. Gratulálok én is az előadónak a munkájához, és egyetértek a, a jelentés általános irányával, javaslataival. Nincsen elég részletes információnk természetesen a mezőgazdasággal kapcsolatban, de mégis nagyon fontos, hogy a, a természetes erőforrások fenntartható termelése mellett a gazdák tisztességes jövedelmet is szerezhessenek. Készen állok arra, hogy együttműködjek önökkel ezekkel a kérdés, ezekben a kérdésekben, és úgy gondolom, hogy javaslatom, javaslataim elősegítik azt, hogy a jelentés valóban a gazdák elvárásait elégítse ki. Köszönöm szépen. Nagyon sokan akarnak most már hozzászólni, de úgy gondolom egy kicsit limitálnunk kell, fegyelmezetten eljárni, hiszen a, a koordinátorok ülését is meg kell tartsuk. Köszönöm szépen. Mm, Úgy gondolom, hogy itt egy valódi stratégia alkotására megfelelő lehetőség nyílik, és az Európai Unió élelmiszer előállítását tudjuk elősegíteni. Mind a közösségi piacon, mind a külső piacokon. Egyre bővebb tájékoztatást adhatunk a termékenk sokféleségéről és a minőségéről. Legyen szó mezőgazdasági know-how-ról, mezőgazdasági termékekről, vagy pedig egészségügyi, biztonságosági jellemzőkről. A bizottsági közlemény a vidékfejlesztés alá sorolja be ezt a kérdéskört, és egyet is értek ezzel. A népszerűsítésben ugyanakkor szélesebb keretből kell kiindulnom. Azzal nem értek egyet, hogy fenntarthatatlannak nevezük ezt a termelési módot. Én úgy gondolom, hogy Európában a világ legfenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatát folytatjuk. Tehát nyilvánvalóan a biogazdálkodást kell előtérbe helyeznünk, és ez a vidék, vidékfejlesztési pillér alá tartozik. Bármiféle hozzáadott értéköt jelentő élelmiszer előállítás, tehát a támogatásunk tárgyát képezi Európában. Az eredet feltüntetés, illetve a PDO, PGI területek szintén felmerülnek, és nem csak erre a termékkörre korlátozzuk a figyelmünket, hanem minden termék helyzetét javítanunk kell. Az Unió egész területén segíteni kell a termékeknek a forgalmazását. Több tagállam javaslatait kell tekintetbe venni. És a minőségi védjegyeket is be kell vetnünk. Több országra kiterjedő védjegyeket kell megalkotni, és a KKV-kat is be kell vonni a támogatott körbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Bászon asszony, illetve Herez Garcia kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Bové úrnak is köszönöm az elvégzett munkát. a terjesztési láncokban, hogyha a helyi regionális kereskedelmet nézzük, akkor nagyon fontos, hogy helyi termékek szerepeljenek. Európában vannak természetes termelési területek, kis gazdaságok, és ezek a kis térségek nagyon gyakran nagyobb piacok szomszédságában helyezkednek el, és a logisztikai láncok jellegzetességeit figyelembe véve kell segíteni a kereskedelem ilyetén működését a vidékfejlesztés keretében. Tehát akkor, amikor a helyi piacokról van szó, és a helyi termelésről, arra szeretném felhívni a figyelmet, ne tévesszük szem elől azt a tényt, hogy több mint 50%-a az európai lakosságnak ritkán lakott területeken él. Tehát eredet megjelölést, megfelelő címkéket kell megalkotnunk, hogy azonosíthatók legyenek a mezőgazdasági termékek, az élelmiszerek. Tehát ne legyenek anonim termékek a londoni vagy stockholmi eh, piacok forgalmában. és a támogatások alapvető jelentőségűek a jövőnk szempontjából, hogy legyen jövője a mezőgazdasági termékeknek. Meg kell őriznünk a hagyományos értékeket, a hagyományos elkészítési módokat. Fenn kell tartanunk a konkrét szaktudást, az ismereteket, amelyek eredményeképpen minőségi mezőgazdasági termékeket tudunk előállítani nagyon sok területen gazdasági átállás folyik, digitalizáljuk a gazdasági folyamatokat, és nyilvánvalóan a bőség, a jólét az olcsó termékek irányába hat, de arra szeretném a figyelmet felhívni, hogyha a hagyományos kézműves tevékenységeket kiszorítjuk a piacról, akkor a következő generáció életét szegényítjük el a digitális eh, folyamatok eredményeképpen. Tehát ebben az összefüggésben nagyon fontos szólnunk a biológiai sokféleségről. Be kell látnunk, hogy a biológiai sokféleség az nem csak arra korlátozódik, hogy többféle vadfajta él a természetben, hanem legalább ennyire fontos, hogy megőrizzük a növényes állatfajták sok, sok színűségét regionális szinten. Ez egy nélkülözhetetlen előfeltétele a fenntarthatóságnak. A jövő mezőgazdaságát csak így tudjuk megfelelővé tenni. meg kell őriznünk a holnapi termelés alapjait. Elnök, köszönöm szépen. Herez Garcia asszony. Köszönöm szépen, egészen gyorsan, röviden szeretném elmondani, előadó úr, hogy egyetértek Ayuso asszony valamennyi észrevételével. Messze menően támogatom azt, amit elmondott. Különösen ezekben a fontos ügyekben két dolgot szeretnék hangsúlyozni. A különböző termelési előállítási módok, illetve a réteg termékkörök, amelyek a vidékfejlesztés alá tartoznak, nagyon fontos, hogy a jövőben is megfelelő forrással rendelkezzenek, tehát ne vesszenek el a források. A bizottság ezen intézkedés keretében szeretnénk, hogyha megfelelő forrás bővüléssel számolna forrás bővítést tervezne. Tehát szeretnénk elkerülni azt a helyzetet, hogy a termékek sorsának a segítésére ne legyen forrásunk. Tehát a vidékfejlesztési pillér maradjon meg a jövőre nézve. Európai termékeket kell előnybe helyeznünk, szélesebb megközelítésben. Sokkal nagyobb ambíciókat kell táplálnunk, ahogyan Ayuso asszony fel is hívta erre a figyelmünket. És az élelmiszertermékek teljes körére diszkriminációmentesen kellene kiterjeszteni ezeket a program lehetőségeket. Különösen olyan tagállamokban, ahol az alapellátásnak a részét jelentik ezek a termékek. Itt hívom fel a figyelmet például az európai borokra, amelyek a nemzetközi piacra kerülve elveszíthetik az európai versenyképességüket. Tehát ezt is meg kell őrizni. Még egy záró gondolat, Bové úr. Hogyan kezeljük a piaci válság közepette a népszerűsítésnek a lehetőségét? Nem nagyon foglalkozik ezzel a jelentés. Hogyan látja ezt a konkrét válsághelyzetet? Fontos egyrészt a minőség, de nem csak a minőségről van szó, hanem a különböző lehetőségekről, amelyekhez eszközöket kell biztosítanunk. Tehát minden európai gazda sorsát így segíthetjük el. Capolos Santos úr és Tarabella úr következnek. Köszönöm szépen, elnök úr, egészen röviden. A frakcióm nevében, illetve az árnyék előadónk részéről, Donzsile asszony, részéről, aki csak később érkezik Brüsszelbe, szerettem volna elmondani a következő észrevételeket. Tehát előadó úr, tisztelt kollégák, egyetértünk a jelentés fő irányvonalával. És korábban elsősorban mennyiségi fejlesztésben gondolkodtunk. És arra törekedtünk, hogy a felesleges termékektől megszabaduljunk. A jövőben viszont színvonalas termékeket, európai hozzáadott értéket kell biztosítanunk. És a saját észrevételeimmel egészíteném ki az elmondottakat. Véget kell vetnünk az olyan támogatásnak, ahol nem a színvonalat segítjük elő. Tehát nem a termelési válságok, illetve az egészségügyi válságok kezelésének eszközéül kell használni a támogatást, legyen szó akár a német elkóli válsághelyzetről. Tehát a támogatás célja legalább ennyire, hogy mérehatóan támogassuk a forgalmazást, és kialakítsuk a bizalmat. Tarabella úr és Élvud úr szerettem volna José Bovéhoz intézni a következő kérdést. Amikor a minőségről szól a szöveg, és arról, hogy a helyi termékek fogyasztását kell ösztönözni, szponzorálni akár a helyi termékkört, és nyilván nem szeretnénk, hogyha a föld másik oldaláról érkeznének hozzánk a piacon támogatott burgonyák, vagy almák és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy hogyan állítjuk elő, mennyire fenntartható módon termeljük ezeket az árukat, termékeket. Itt egy csomó egyéb szakbizottság, többek között a Környezetvédelmi Szakbizottság is érintett. És a fogyasztási kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Nagyon fontos, hogy kellő mennyiségű gyümölcsöt, fogyasszanak az iskolások, kellő mennyiségű tejhez jussanak. Ez a 18-as bekezdésnek a témája. Tehát nálunk a régióban egy egész sor intézkedés zajlik, és ezek lehetnek tartósak, fenntarthatóak. Ösztönözzük nem csak az iskolások egészséges életmódját, hanem a felnőttek egészséges táplálkozását is szeretnénk ezt családi körben javasolni, illetve elősegíteni. Tehát mindezt én relevánsnak tartanám a jelentés szövegében. Grazie, Mark Tarabella, Hayward. Elnök, köszönjük szépen, Tarabella úr. Élvord úr, és McGuinness asszony. Köszönöm szépen Bové úrnak az elvégzett kiváló munkát ebben a fontos kérdésben. Valóban gyakran hiányzott korábban az információ, a tájékoztatás, illetve a népszerűsítés. És európai szinten a gazdák életét így tudjuk elősegíteni, hogy meg tudjanak felelni az új kihívásoknak. A közlemény négy célját én messze menően támogatom, hogy összehangoljuk a termelést és a különböző eszközöket, valamint egyszerűsítsük azokat a megoldásokat, amelyek segítségével a gazdák nyomon tudják követni, hogy milyen támogatás érhető el. És nyilvánvalóan, hogy mivel a kapból mindössze 2% ennek az aránya, nem tudatosítottuk kellően, hogy milyen lényeges ez a terület, tehát növelni kell a támogatást. És az európai gazdák a lehető legmagasabb színvonalú termékeket állítsák elő a lehető legegyszerűbben kell mindezt kommunikálni. A gazdálkodással, a mezőgazdasággal kapcsolatban nagyon sok téveszme, illetve ismeret hiány jelenség figyelhető meg, talán jobban, mint valaha a történelmünk során. Az összkapkeretből minél nagyobb részt kell, hogy költsünk a minőségi termékek támogatására. És várom a részletes információkat a közvetlen támogatások továbbfejlesztéséről, a minőségi termékek fogyasztását támogatni kell, elő kell segíteni, a régiókban helyi termékeket kell fogyasztani, és ezt kell elősegíteni a gazdák támogatásával. Tehát nem csak a terjesztési láncok, hálózatok tevékenységet kell megvizsgálni, hanem minden eszközt igénybe véve a nagyobb exportpiacokon való versenyképességet is növelni kell. A mezőgazdaság erősítését kell, hogy szolgálják ezek a megoldások, és a cél az, hogy jó minőségű termékekkel rendelkezzünk, és a PDO, PDI, illetve TSA terület alá tartozó helyi termékek forgalmát kell növelnünk. A mezőgazdaság és élelmiszeripari ágazat, húzó ágazat a legtöbb tagállamban. Nálunk például a jólét motorjának is nevezhetjük, mert tavaly 12%-kal nőtt. És egy olyan promóciós szakpolitikát kell kialakítani, amelyet a fogyasztók ismernek és elfogadnak, és a piacon hatékonyan működik. Az iskolatej program ügyében együttműködtem a bizottsággal, és az oktatási vonatkozásokat is növelnünk kell, bővítenünk kell. Ez a célja a gazdák támogatásának. A minőség definícióját körültekintően kell megalkotni. Nem az a cél, hogy növeljük a bürokratikusságot, hanem megfelelő kritériumokat kell alkotnunk, és módosítókkal fogom ezt segíteni. Köszönöm. Bene, grazie, onorevole Hayward. Adesso... Köszönöm szépen. Hilbert úr, és McGuinness asszony a következő. Köszönöm szépen, köszönöm az előadó úrnak a kiváló munkát. Rengeteg itt a feladat, mert a számok tükrében az európai polgárok 4%-ánál is kevesebb tudja, hogy a biovédjegy hogy néz ki. És a védett földrajzi eredet megjelölésekkel is nagyon kevesen vannak tisztában, tehát rengeteg tájékoztatási feladat áll még előttünk. És a felmérések szerint a fiatalok sokkal kevésbé érdeklődnek a termékek származása és minősége iránt. Tehát az iskolákban mindent meg kell tennünk, hogy tudatosítsuk ezeket a jellemzőket. Annak is utána kell gondolnunk, hogy a fiatalok úgy tűnik globálisan gondolkodnak, mi viszont a helyi fogyasztást szeretnénk elősegíteni, tehát ezt a kettőt össze kell hoznunk a fiatalok felvilágosításával, az oktatásban, különböző tevékenységekkel, és sok sikert kívánok a jelentés további fejlesztéséhez. Köszönöm elnök, köszönöm. Most pedig a bizottság kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak. Örömmel nyugtáztam, hogy Bové úr jelentése a reformokat szolgálja, és hogy széles körű támogatottságot élvez. Jogalkotási javaslataink ugyanebbe az irányba hatnak, tehát éppen kellő időpillanatban születik a szöveg. Prioritásnak tekintjük a helyi termékek fogyasztásának a növelését, természetesen a megfelelő normáknak az érvényesítésével és a mezőgazdasági hatékonyság figyelembevételével. A piac működését javítani kell, valamint a mezőgazdasági termékek minőségére kell felhívni a figyelmet Európán belül és kívül. A szakbizottság több tagja is felhívta erre a figyelmet, és ezzel egyet is értünk. Az előadó és több képviselő álláspontjával is egyetértünk, hogy a helyi piacokon helyi termékek forogjanak, és a finanszírozást a vidékfejlesztés keretében kell megvalósítani. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és köszönöm ezt a, a széles körű támogatást. Elnök, köszönjük szépen. Most pedig José Bovénak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Elkezdődött a munka, várom a módosítókat. A cél az, hogy bővítsük a munkának a körét, hiszen a bizottságnak olyan konkrétumokat szeretnénk javasolni, amelyek beépülhetnek a jogalkotási tervezetekbe. Tehát az a szándékunk, hogy megalkossuk azokat az elképzeléseket, amelyeket átvehet majd az Európai Bizottság. Egy-két területen keverednek a különböző kérdések, ezt tisztázni kell, a finanszírozás terén például, vagy a válsághelyzetben lévő termékeknek a piaci helyzetét illetően. Tehát a felesleges termékeket meg kell próbálnunk eladni, különböző egészségügyi problémák, válságok is felmerültek, és hát változtatni kell a dolgok menetén. Reagálnunk kell a válság jelentette feladatokra, kihívásokra, de ez nem szorosan ebbe az irányba tartozik. Itt elsősorban a minőségről van szó. Minőségi termékeket szeretnénk megfelelő kritériumok mentén, mind európai, mind nemzetközi szinten. És természetesen a válságot is kezelni kell, ez nem ebbe a keretbe illeszkedik, hanem a kap általános keretei közé. Ebbe kell illeszkednünk. Nem szabad összekeverni ezt a két külön kérdéskört. Molto bene, grazie quindi al relatore José Bové. E... Köszönöm szépen Bové előadónak. A napirend következő pontja 8-as számot viseli Julie Görling az előadó, meg is érkezett. Itt ö, elszámolási szabályokról van szó, és cselekvési tervekről, az üvegházhatású gázok a földhasználatban, a földhasználat megváltozásról és erdőgazdálkodási tevékenység erdő kibocsátásra vonatkozóan. Tehát, mint mondtam, Julie Görling foglalkozott a témával, és elszámolási szabályok az emissziók területén hogyan tudjuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkenteni. Egy jogi keretre tesznek javaslatot itt, amely elkerülhetetlen az új koncepció kialakításában. A cél az, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkentsük. Görling képviselő, köszönöm szépen. Meglehetősen rövid ez a jelentés, és elég világosan beszél. Nem hiszem, hogy sokáig kell erről vitatkozni. Csak hogy elmondjam, meggyőződésem, bár elég világosan fogalmaz, de ennek ellenére emlékeztetni kell arra, hogyha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását el akarjuk számolni az erdészet a mezőgazdaság területén, akkor egy jó rendszerre van szükség, hiszen nem akarjuk azt, hogy az elkövetkező években folyamatosan vita alakuljon ki az elszámolásról, tehát megfelelő sorrendben kell ezt elkészíteni mielőtt tényleg konkrét számokról beszélünk a jövőben, és ez alapján dolgozunk. Éppen ezért örülök a bizottság javaslatának. Valóban ez egy ambiciózus lépés, és jó irányba tett lépés, de egy jó néhány javaslatom változtatásokra. Erről beszélek röviden. Az első fontos terület a nemzeti cselekvési tervek. Ez a negyedik melléklet tizedik cikke úgy döntöttem, hogy ezek túl messzire mennek, ahogyan itt megfogalmazzák. Én azt gondolom, hogy önkéntesebbé és rugalmasabbá kéne ezt tenni. A hat hónapos időszak túlságosan merev a tagállamokra nézve, és túlságosan nagy lehetőséget, túlságosan nehézkesét teszi a bizottsági iránymutatások alkalmazását. Belátom, hogy ez minden bizonyal a LEAD bizottság véleményével szembe megy, tehát itt egy kompromisszumra kell törekedni, néhány kompromisszumos születik, de azt gondolom, hogy így kéne kezdeni, amit én gondoltam. Egy másik nagy téma a LULUCF összehangba hozása nemzetközi megállapodásokkal. Belátom, hogy az elmúlt a Durbani határozatok előtt íródott ez a javaslat, éppen ezért itt még további lépésekre van szükség, meg kell határozni a második cikkben a definíciókat, és a kilencedik cím a természetes katasztrófák esetében, természeti katasztrófák esetében. A következő pont pedig a meghatalmazáson alapú jogszabályok természetesen egy nagyon érzékeny téma, és intézmények között komoly vitára adhat okot természetesen. Bizonyos esetekben töröttem a teljes delegációra nem kívánok lehetőséget adni a bizottság vonatkozásában. A hatodik cikkben például az erdőgazdálkodás területén nem látok lehetőséget, máshol pedig a szöveget változtattam meg a 9. cikk 5. pontja alatt kisebb módosítások szöveget kívánunk alkalmazni. Meggyőződésem, hogy ezek a módosítások lehetőséget adnak arra, hogy megfelelő döntéseket gyorsabban hozzunk, főleg, a politikai döntésekről van szó. Végül ezzel le is zárom a megjegyzéseimet. Köszönöm. Köszönöm szépen Görling asszonynak. Ezzel megnyitom az eszmecserét, egy néhány hozzászóló van. Mint már mondtam, kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt, hiszen rögtön megkezdődik a vita után. paulsen asszony. Föld det jag kan kalla ur, durbaniseringen, durbaniseringen av det här betänkandet. Det är bra gjort. Men jag har... Köszönöm szépen az előadónak, kiváló, fantasztikus, valóban. De van egy komoly fenntartásom a javaslattal szemben, vagy inkább az ellenjavaslatával szemben, mert Európára kell gondolnunk akkor, amikor ezt tesszük, akkor azt is kell látnunk, hogy óriási eltérések vannak a dél-európai erdőgazdálkodás és az észak-európai között. Bevara den skog man har planterat. Fram az a célunk tehát, hogy az ültetett erdőket megőrizzük, megóvjuk az erdőtüzektől, az aszálytól, a Vallon régióban, Valenciában is ennek lehetünk tanulni, tehát nagyon fontos új fejlemények álltak elő, az éghajlatváltozás hatásai megjelentek, és ezekkel szemben kell helytállnunk. Ezért az erdők védelme alapvető fontosságú. Az a realitás, hogy a tagállamok között komoly különbségek vannak, nálunk például teljesen mások a felmerülő problémák. Például, amikor a széndiokszid lekötéséről van szó, akkor nálunk sokkal több a vízfelület, más megoldások működnek a gyakorlatban. Kompromisszumokat kell találni, közös szabályokat kell alkotni. És gondoskodnunk kell arról, hogy a tagállamonként változó realitásokhoz alkalmazkodjanak ezek a szabályok. A helyi regionális dimenziót be kell építeni az elszámolásokba. Köszönöm. Vicepresidente Polson, adesso Elisabeth Köstinger, e poi Agnew. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a munkáját. Úgy gondolom, hogy az a kezdeményezés, amit a jelentésben választott, az kiváló. A célkitűzések szerintem vitathatatlanok, mit az LCF fel lehetne követni, de nem biztos, hogy mindig a kivitelezés is jó, hogyha jó a szándék, de úgy gondolom, hogy először a számokat kellene javítani, csak akkor lehet ez a javasolt mutató rendszer jó, hogyha átdolgoljuk. Nem szabad, hogy az forduljon elő, és eh, az alelnök asszony is érintette ezt, hogy eltér a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás Európában. Van, ahol eh, óriási lehetőségeket biztosít eh, a termeléshez, és más, más területeken pedig használaton kívül akarják helyezni az erdőterületeket. Éppen ezért nagyon fontos, hogy nem szabad ezeket egységesnek tekinteni. Éppen a bürokrácia és az adminisztratív ráfordításokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez jelentős terhet jelent ez a rendszer, és ezért legyünk nagyon óvatosak. Különösen a jelenlegi kaptárgyalások, reformtervek miatt tulajdonképpen egyre nagyobb a bürokratikus teher a mezőgazdaságon és erdőgazdálkodáson. A költség számítás lesz az, amit figyelembe kell vennünk. A nemzeti akciótervekkel kapcsolatban, amit említett az előadó, nos, abszolút egyet tudok érteni a véleményével a, az ösztönző eszközök támogatója vagyok, feltétel nélküli támogatója, hiszen ami kényszerrel érhető csak el, az kevés hasznot hajt. Hogyha például a mezőgazdasági környezeti programokban ösztönző rendszereket is tudunk érvényesíteni, akkor ezeknek a haszna eredménye sokkal nagyobb lesz, mint hogyha csak állandóan kényszerítenénk a gazdáinkat, erdészeinket. Ez a nemzetállami szintre ugyanúgy vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy azonban a bizottság itt eh, igen erőteljesen beavatkozik a tagállami hatáskörökbe. Köszönöm szépen. Grazie Elisabeth. onorevole. Köszönöm Elizabeth. Ancora megint. Elnök úr, ismer engem, hogy egy kicsit más lesz a véleményem. A napirendi pont címe is elég már ahhoz, hogy reszketni kezdjen minden gazda. A számviteli szamályok, akciótervek, az üvegházhatású gázoknak a földhasználatából, földhasználat megváltoztatásából és az erdőgazdálkodás tevékenységéből eredő kibocsátásra vonatkozóan. A, gazdának tehát meg kell majd becsülnie, hogy ő és a, a tehenei mennyi metán bocsájtanak ki, és ez alapján ki kell e, számítani azt, hogy e, mennyit engedélyeznek. De jó Isten szerencsétlenek, mit lehet tenni ezen a szinten ellenük? Nem most először fordul elő az, hogy a zöld lobby megnehezíti a gazdák életét, pedig azt mondják, hogy, hatá, hogy támogatják őket. A világ egyik eh, legnagyobb metán kibocsátását az esőerdőkből kapjuk éppen, és mégis eh, ezeket akarjuk megtartani. A széndiokszid eh, kitiltása a gazdaságokból nevetséges Minél jobb a növekedés, annál gyorsabban nő a fű is. A magasabb CO2 kibocsátás az atmoszférában nyilvánvalóan problematikus, mint a, a, hiszen sokkal magasabb, mint a 30 évvel ezelőtt. De ennek ellenére nem sikerül a meleg téle, teleket és a száraz forró nyarakat elérnünk, ahogy előre jelezték. Július 9-é van, és már megvan az ezévi átlagos vízmennyiség a gazdámon, és áprilisban is magasabb volt az átlagnál, és júniusban is az átlagnál magasabb volt az eső. Úgyhogy a mezőgazdasági részlegek a defrával az élen valószínűleg össze fognak omlani. A metán kibocsátás ráadásul kereszt megfeleltetés kérdésévé vágyik, válik, és ennek eredményeképpen lesz az egyszerű ki, kifizetés, és valami bűzlik, ezt érezzük az étel. Thanks, Agnew, meg Mariad. Köszönöm szépen, meg asszony. Köszönöm szépen, Köszönöm Görling asszonynak a meglehetősen ügyes bemutatást és a jelentést. Természetesen a gazdák reakcióját is meg kell gondolni, egy úr beszélt erről. Enyém is hasonló, mint amit ő mondott. Komolyan aggaszt a gyakorlati alkalmazhatóság, vagy gyakorlati következmények kérdése. És tényleg olvassák el a kollégák, hogy mit is tartalmaz a javaslat. Ez hogyan függ ez össze a kap reformjával. És, és tényleg itt sok valunk van a mezőgazdaság szempontjából. Ez igen komoly bonyodalmakat okozhat a gazdák számára, bonyolult ezt kezelni. Nézzük meg a cselekvési tervet. Helyesnek tartom az előadó megközelítését Kicsit nehézkes az egész ügy, de a következő téma, hogy tényleg a gazdasági, mezőgazdasági tevékenységet itt megfelelően el tudjuk-e számolni ebben az összefüggésben, vagy vegyük a szántóföldeket a legelőket, 2013-ra ezt nem tudjuk előkészíteni, amit itt javasolnak. A mezőgazdasági szakbizottságot felkérem, alaposan vizsgálják meg. Persze a környezetvédelmi szakbizottság is ma este ezt meg fogja vitatni. Tudom, és éppen ezért attól tartok viszont, hogy sokan nem nézik meg, nem kapja meg a figy- kellő figyelmet ez a téma. Én azt gondolom, érdemes foglalkoznunk ezzel, ezért lesznek módosító javaslataim. Nehogy kicsúszson a kezünkből ez a téma. Köszönöm szépen. Ez egy rendkívül fontos téma a bizottság javaslatát nagyon alaposan kell megvizsgálnunk, most pedig a bizottság képviselőinek adok szót. Holcen úr, a Környezetvédelmi Főigazgatóságról. Köszönöm szépen, Klíma Főigazgatóság. Köszönöm szépen a szavakat az előadónak. Tényleg egy meglehetősen bonyolult témáról van itt szó, nagyon sok technikai részletet tartalmaz. A nemzetközi tárgyalások sok mindent meghatároznak ebben az összefüggésben. Az előadó nagyon jól látja azt, hogy hogyan kellene egy általánosabb megközelítésben vizsgálni ezeket a technikai részleteket. Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott, már tulajdonképpen minden, de mindenképpen hangsúlyozni kell azt, hogy ez a javaslat egy határozat érdekében születik az elszámolásra vonatkozóan tagállami tisztviselők és kormányzati képviselők alkalmazzák ezt éppen ezért, és és világ, azt kell elérnünk, hogy jó alkalmazzák, jól töltsék ki a formanyomtatványokat. Itt nem a gazdákat vonjuk be, meg nem politikai döntéshozatra van szükség, ez egy technikai jellegű dolog, ami ter- később történik, az egy politikai kérdés is, de most itt nagyon konkrétan arról szólunk, hogy hogyan kell a számokat összeállítani egy kormányzati rendszeren belül Köszönöm szépen a megjegyzéseiket egyébként, és várom a további vitát ebben az anyagban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a klímafőigazgatóságtól. Most pedig Körling hogy még egyszer szót kap, mint előadó. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy módosítókat kapok majd az erdészeti erdőgazdálkodás témájában, és figyelembe fogom venni a pontokat. Látom persze én is, hogy regionális különbségek vannak. Köszönöm szépen mindenkinek a kedves megjegyzéseket. Sose volt túl kedves hozzám, Egnyúr, de egyszerűen annyit tudok reagálni a klímafőigazgatóság rámutatott arra, hogy itt nem az egyes gazdák vagy földtulajdonosok alkalmazzák ezt a határozatot, vagy nem nekik szól ez tulajdonképpen, hanem a kormányzati szereplőknek, de Egnyú úr, illetve McGuinness asszony visszafogottságát és fenntartásait is megértem. Ez tényleg hatással jár arra, hogy a DG Klíma vagy a DG ENVI, tehát a Környezetvédelmi Főigazgatóság hogyan szervezi meg az egyéni földtulajdonosoknak a tevékenységét, vagy hogyan ezt komolyan meghatározza a kap. Természetesen ezzel dolgozik. Az én felelősségem és a mezőgazdasági szakbizottság felelőssége hogy ez lehess a legegyenesebb, legvilágosabb és legérthetőbb legyen ezen a szinten. És nem a környezetvédelmi szakbizottságnak nem, tól azt szeretném, hogy ők ne tegyék ezt bonyolultabbá. És azt gondolom, világosan kell fogalmaznunk, és a jövőben ezt még egyszer meg kell beszélnünk, amikor az alapvető elszámolási eljárásokról beszélünk majd. Köszönöm az előadónak. Alvarez kolléga amikor szót kért. Köszönöm szépen, mondja Albert lesz. Még van egy kérdésem az előadónak. Itt azt szerepel, hogy az észak-amerikai kontinensen 200 millió bölény volt valamikor E, és 600 liter metán bocsátott ki naponta egy ilyen bizony egy ilyen böllény. Majdnem kiirtották őket, és 1900 e, körül összesen 300 volt, hogy kiirtották a bölényeket, ezzel hozzájárultak a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. Mm-hmm. azt gondolom, hogy eh, nem feltétlenül kell válaszolni erre, jó? Köszönöm szépen valamennyieknek. Ezzel ezt a pontot lezártuk. A módosítók határideje szeptember 4-e. A Görling jelentésben. Még egy dologra felhívnám a figyelmet. Lehet, hogy nem eléggé szóltam eddig erről. A Bovi jelent jelentés esetében augusztus 29-én lejár a módosítók határideje. Ezzel berekeztem a mai ülést, holnap 9 óra 30-kor találkozunk. Most pedig a koordinátorokat kérem meg, hogy maradjanak rövid ideig, és ez azt jelenti, hogy a holnapi koordinátor ülést ma előre, mára előre hozzuk.